Okay, ladies and gentlemen, if I can reconvene the, the meeting. We... Hölgyeim és uraim, megkezdjük a mai ülésünket. Hat koordinát, koordinátor fog felszólalni, és Kalasz alelnök úr zárja majd a sort. Remélem ki tudjuk használni a fenntartott időt. Lengetem majd a kalapácsot, uraim, hölgyeim, Két percet kérem, hogy tartsák be, hogy ne szaladjunk túl a határidőnkön. Ha inkább kérdezzenek a koordinátoroktól, ne pedig egymással veszekedjenek. Lichtenberger asszonyra nézek, mert Krémer úr nincs most itt közöttünk. Kérem, figyeljék az időt, és tartsuk tiszteletbe a koordinátorokat is megpróbáljuk őket eh, elosztani. Eredetileg több napra szántuk volna ezt a programot, de hát így sikerült. Két perc jut tehát a tagoknak kérdésekre, és tíz perc nátor, hogy válaszoljon, reagáljon. Kérem, és hogy engem és Tika asszonyt segítsék a munkánkban, nagyon hálásak leszünk. Kezdjük is a munkát. A következő az első számú projekt, kiemelt projekt. Berlin, Verona, Milano, Bologna, Nápoly, Messina és Palermo vonalról van szó. Pet Cox a koordinátora ennek a tengelynek. Parancsoljon! Elnök úr, tisztelt tagok, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek újra önök között. Engem jelöltek ki 2010 júniusában, és tavaly számoltam be az elvégzett munkáról. A felülvizsgált időszakról jelentés is készült. 19 missziót zártunk le, különféle hosszúságúak voltak, és eh, számos előrelépésről sikerült beszámolnunk. Tavaly prioritásokat határoztunk meg, ezeken hadd szaladjak át. Konkrétan arra koncentráltunk a koordinátori időszakom kezdetén, hogy a prioritásokat meghatározzuk a Brenneri alagút költségét illetően. És így a fő szereplők Olaszország és Ausztria részvétele volt kulcsfontosságú. Az időközi felülvizsgálatot megkezdtük, és igen sok az alapok 6, 6 millió euróval kevesebbnek bizonyultak, melyeket 13-ig használhatunk fel, és mégis ezeket le kell hívni. Erre megfelelő intézkedéseket kellett hozni, és a kondicionalitástól függ ez. A meghosszabbítás 2015-ig attól függ, hogy a pénzügyi kötelezettségvállalást a költségekre sikerül elfogadtatni. 7,46 millió euróról van szó. Ezen kívül hivatalos felhatalmazásra is szükség volt, hogy a projekteket megkezdjük az államok részéről, és az olasz, illetve osztrák vasúti társaságok beleegyezésére is szükség volt az ÖBB és az RFI részéről. Mindezen feltételeknek sikerült megfelelni. Múlt áprilisában, múlt áprilisban Innsbruckban sikerült a Brenneri alagútat megkezdeni, és így a feltáró alagutakon kívül sikerült a főrészt lezárni. Ez mérföldkövet alkot a projektben, és Sikerült tehát az visszafordulási ponton túljutnunk. Az olasz és osztrák miniszter találkozott Kállász elnök úrral, és azóta pályázatokat készítettek, és megkapták a pályázati pénzeket is, megkezdődött az alagútépítés. Ez jelentős előrelépést jelent, nagyon sokan hozzájárultak ehhez a sikerhez, és nem szeretnék most senkit külön kiemelni. Dr. Bergmeister a PPT, BBT részéről, aki felelt ezért a projektért, különösen nagy részt vállalt, nagy hozzájárulást tett ehhez a projekthez. Elfogadták a felek a tervét, az építési tervét, az alagúta kapcsolatban, és 2025-re fejeződnek be a munkálatok. A főbb kérdések infrastruktúrális szempontból az, hogy folyamatos legyen az előrelépés az északi és déli hozzáférési utakon. Dél-Münchent Innsbruckkal összekötő északi, illetve a déli Veronából Ponta Gárdénáig. Északon, tehát Ausztriában a munka már szinte befejeződött, az alsó Rajna völgyben 14 km 41 kilométer van készen. Ez egy nagyon komoly mérnöki munkát igényelt. 2012-re lesz ez működőképes. Jó példája ez annak, hogy milyen kitűnő mérnöki munkát és tervezési munkát végeztek. Többször is meglátogattam az építkezést. Ami az északi hozzáférési utat illeti a német részt, a München tödérás részt, egyelőre még csak a papíron létezik ez tervként. A német szövetségi infrastruktúrális tervek szerint 2020-ra lesz kész, és 2,6 milliárd euróba fog kerülni. Ez az analitikai eljárás sok felső szakaszába esik. Örömmel elmondhatom, hogy január 13-án, 2012-ben Rosenheimben Münchentől délre ülést fogunk tartani Ramsauer miniszter úr részéről, illetve az osztrák miniszter is magam részvételével, hogy aláírjunk egy miniszterközi megállapodást a tervezési eljárások koordinációjáról. Ez egy első lépés, de nagyon fontos. Fontos, hogy bevonjuk az érintetteket, és Fontos, hogy megkössük ezeket a csomókat, és így tudunk csak előrelépni. Nézzük a földrajzi kiterjedését a tervezésnek. Természetesen a Deutsche Bahn, a db és az osztrák fél részvétele fontos a tervezési szakaszban. Még akkor is, ha teljes sebességgel robogunk előre, ami nem valószínű, több évig tart majd ez a folyamat. Nem számíthatunk fizikai építkezés megkezdésére az évtized végéig, még akkor sem, hogyha minden most megkezdődik, és jó ütemben halad. Ezért kritikus fontosság, hogy most kezdjük meg magát a tervezést, hiszen nagyon soká tart. Már üléseket tartottam a helyszínen, Niederem és Rosenheim urakkal, és készek arra, hogy segítsenek és koordinálják a munkát szeretném tovább fejleszteni majd a, ezt a helyzetet. Örömmel mondhatom el, hogy a tavalyi évben Olaszországban a Brenneri alap alagúton kívül hivatalosan jóvá hagyták, hogy 1,6 milliárd eurót költsünk egy projektre, mely összeköti Fortecát Ponte Gárdinával ez része az infrastruktúrának. Második tervezési szakaszba léptek. Olaszország ezt a fázist remélhetőleg befejezi majd a következő időszak során, és be is adják a pályázatot. Bol Bolzánó tartománya környezetvédelmi hatástanulmányt is készített ezzel kapcsolatban. A lényeg, hogy biztosítsuk azt, hogy a hatóságok kötelezettséget vállalnak a szakaszonkénti építkezésre hiszen megszorítások idejét éljük, és így szalámi taktikát kell, hogy folytassunk inkább. Tehát részenként történik az építkezés, így tudunk fokozatosan előrelépni, és több szakaszban tudjuk az, ezeket a nagy projekteket végrehajtani. Elnök úr, ami a déli ö, tengelyt illeti, a miniszter közi kiadási bizottság a Olaszország és Ausztria bevonásával tartalmazta, hogy, hogy Olaszországon belül is a koordinátor vállalta a felelősséget ezért a projektért. A tagállamokat arra bátorítjuk, hogy akik a koordinációt ellátják, időnként maguk is koordinációt folytassanak. A Brenneri alagút platformja bevonja tehát ezt a három tagállamot, elkészül a folyosó, és egyéb szereplőket is, akik a tennel kapcsolatban dolgoznak. Megvannak az érintett cégek, és megkötöttük múlt áprilisban az a megállapodásokat. Az Action Brenner, Gemeinschaft Brenner bevonásával sikerült a olasz és osztrák oldalon Innsbruckban megkötni ezeket a megállapodásokat, tehát mindenki jelen volt. A lényegi kérdés a mérnöki munka mellett, hogy folyamatosan kommunikálnunk kell egymással. Ha egy tanulságot kéne levonni a Stuttgart 21-esből, az az, hogy folyamatosan mindenki legyen bevonva a projektekbe, vállaljon kötelezettséget az infrastruktúra építése iránt, és mindenki vegyen részt folyamatosan, és kommunikáljon egymással és a főbb szereplőkkel. A folyosóval kapcsolatban előrelépések történnek még az idei év elején is megnyitottuk a párbeszédet az Alpoki bizottsággal. Fantasztikus iránymutatásokkal szolgálnak a folyosókat illetően. Remélem, hogy sikerül majd ezzel a bizottsággal együttműködni. Elnök úr, tehát jól látható az előrelépés. Szeretnénk még inkább előrelépni a hozzáférési utakkal és a stratégiánkkal támogatjuk az infrastruktúrális fejlesztést. Tervezzük különösen azt, hogy megkezdjük a támogató intézkedések kidolgozását. Még az új vasúti infrastruktúra esetében is az intermodális váltáshoz állami politikákra van szükség. Végül is azt hiszem, hogy sok mindent elértünk az év során. Mindeközben tehát nagy az út, el, hosszú az út előttünk. Elnök úr, végül hadd mondjam el, hogy nagyon hálás vagyok a kiváló támogatásért és kollegialitásért Leo Hubertnek a főigazgatóságról, aki nagyon profi módon segített minket ebben a munkában, bár én magam amatőr vagyok. Köszönjük szépen, Cox úr! csak finoman a bizottsággal. Kollégák, nagyon szigorúan veszük a két percet, tehát 120 másodperc első idő. És ez egy észak-európai két perc. Először is Kancsán úr a néppárt nevében kapsz. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök természetesen annak, hogy Pat Cox koordinátorként itt lehet ma körünkben gratulálok a munkájához, amelyet elvégzett az egyes kiemelt projekt kapcsolatban. Úgy gondolom, nagyon fontos munkát végzett. És hát részben nagyon kényes munkáról beszéltünk itt, és hát nagyon és időben sikerült neki mindent itt koordinálnia. Egy valamit szerettem volna kiemelni, ez egy zöld folyosó, amely valóban nagyon-nagyon fontos, és nagyon szeretném, ha továbbra is ebbe az irányba törekedne az Európai Unió. Nyilvánvalóan arról van itt szó, hogy mindent, amit csak lehet, a sineken szállítsunk. És E szempontból az említett alagút valóban döntő fontosságú, hiszen a folyosó középpontjában áll. Aztán itt a keresztfinanszírozás lehetősége is, amelyről már nagyon sok szó esett. Azaz, hogy milyen bevételek használhatók fel az autópálya díjakból arra, hogy ezt a folyosót finanszírozzuk, illetve milyen további befektetési, finanszírozási lehetőségek vannak még a vasúti pályák, illetve az alagút kiépítésére. De hát pont itt Európa el fontos részén még egyelőre sok a tennivaló, és ha ez itt leáll, akkor félúton megálltunk a folyosóval. Lenne még egy fontos megjegyzésem is, ugye jövő nyáron öt hétre be akarják zárni ezt az alagutat különböző karbantartás munkálatok miatt. Hát ez valóban nagyon-nagyon súlyos helyzetet teremthet, valóban erre reagálnunk kell, de kiváló munkát végzett, gratulálok. Káncsan úr, kiváló, két percet betartotta, jó példát mutatott mindenkinek, most Ertug úr kapja meg a szót, én is mindent megteszek, én is szép jó reggelt kívánok amint már hallhatták, Bajorországból érkeztem, és éppen ezért a német alszakaszok lennének különösen fontosak számomra, illetve az összekötetés Ausztriával. Először is rögtön rátérnek a Brenner alap alagútra, hogy mennyire tudnak, mennyi tudnak arra, hogy a Fire Kröszler tanácsadói cég egy tanulmányt készít el, készített el, és szerintük tulajdonképpen ez a Brenner alap alagút nem is fog gazdasági előnyökkel járni, hiszen semmiféle eszközük nincsen a kormányoknak arra, hogy valóban arra motiválják a szállítókat, fuvarozókat, hogy a vasútra tereljék át az áruszállítás. Az RMTMS tekintetében 38 millió, társfinansz, millió eurónyi társfinanszírozást kap az RMTS rendszer a Verona München szakaszon, de úgy tűnik, hogy ezt most fel akarják mondani, és egy költség hatékonyabb megoldást próbálnak találni, a társfinanszírozást másképp próbálják megoldani, de hova tűnt ez a pénz, miért ne kerül erre a változásra, mire fordítják az erre, eredetileg erre szánt pénzt. Ennyit szerettem volna, és akkor be is tartottam a két percet. Köszönjük szépen, Ertug úr. Kún úr kapja meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer köszönet Pet Cox úrnak, és hogy ezzel a központi projekttel a a kettes Brenner alap alagúttal ilyen mértékben foglalkozott, hiszen az egész folyosó, ez az egész közlekedési tengely ettől függ, hogy hogyan tudjuk az ezzel kapcsolatos akadályokat megoldani. És hát az a probléma, hogy lehet, hogy ezt az alagutat nem is fogják kihasználni. Ha megnézzük most, hogy a, a vasutak és az utak ezen a területen jelenleg valóban túl vannak terhelve, és itt egy szűk keresztmetszetről beszéltünk, akkor láthatjuk, hogy a svájciak már például két alagúttal próbálják ezt megoldani, Lösbergi alagút, illetve még egy alagútat építettek Rotterdam irányába, és szükség van arra, hogy valahol termentesítsük az utakat, és különösen itt Közép-Európában, Németországban fontos lenne a megoldást tennünk, és nagyon jó, hogy a német szövetségi közlekedési miniszteres konzultál a, arról, hogy hogyan kerül ez képítésre és megvalósításra, hiszen ettől függ végső soron az is, hogy Skandinávia felé hogyan tudunk ö, tovább lépni, és ott a kezdeményezéseket hogyan tudjuk majd előrébb vinni. Köszönjük szépen az elkötelezettséget, köszönjük szépen Kún úr, Pirker úr, köszönöm elnök úr, köszönet Pat Coxnak, az ön szerepe valóban azt mutatja, hogy milyen fontos szerepet játszhatnak a koordinátorok annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak, illetve hogy a hosszú távú tervezés is garantálni lehet a koordinátor szemébe, és hogy azt is, hogy ne rossz projektekbe folyjon a pénz. Ami pedig a Brenner hágóval kapcsolatos helyzetet érinti, mindenki tudja, hogy először is ajánlatokat kell kidolgozni, amelyeket aztán valóban mindenképpen ki is kell majd használni a jelenlegi tanulmányok egyelőre még ilyen szempontból nem hasznosak, de ugyanakkor a Brenner alapú alagúthoz hasonló projekteket csak akkor kell megvalósítani, hogyha észak és dél felé is valóban megvalósul az összeköttetés, mert különben semmi értelme nincs ennek, különben az ablakon dobjuk ki a pénzt. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ismeri az okát annak, hogy miért késlekedik ez a projekt. Tudják, hogy Ausztria ezen a téren már rengeteg pénzt fektetett ebbe a projektbe, de északon még nagyon sok problémával kell szembenézni, itt már megakadt maga a tervezési szakasz is. Ön hogyan látja, milyen lehetőségek nyíl, nyílnak a pozitív eredményre és a pozitív lezárásra a Ramszavar úrral folytatott beszélgetések tükrében is. El tudja képzelni Cox úr, hogy, hogy a a tervezés és az összekötetés megvalósítása Németországgal valóban megkezdődhet hamarosan. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Pirker úr következő felszólaló Kramer úr. Köszönöm szépen elnézést, amiért késve érkeztem, mégis szót kértem, de hát a kollégáim már a legfontosabb pontokat megemlített. Itt ugye Berlin-Palermo folyosóról beszélünk, Rostov, Kopenhága, Stockholm felé is tovább próbálják fejleszteni ezt a folyosót, de talán jó lenne, ha a bizottságban megállapodnának, hogy ne három különböző folyosó alakuljon ki, hanem a rostok irányt támogassuk. Van erről már sokszor esett kérdés, hogy Olaszország elkötelezte magát amellett, hogy középtávon valóban finanszírozni tudja ezt a Brenner alagutat, vagy csak szándéknyilatkozat született, mert azokat már ismerjük, hogy azok hogy valósulnak meg. Aztán a másik kérdésem az árufuvarozásra vonatkozik. A Brenner az új Brenner alagút ugye arról volt szó, hogy nem lesz alkalmas az árufuvarozásra, és a régi vonalokon, régi pályákon menne tovább az árufavarozás, és ezzel nem tehermentesülne ez a régió, erről az olaszok sokat mesélhetnének. Aztán az olasz kormánytól kapott-e már új információkat arról, hogy az egyes olasz szakaszokat nem kerülnek-e törlésre, hiszen már Pródi kormány is itt törölte a finanszírozását az ERTMS projektnek. Németország is más projekteket, megoldásokat javasolt. Tehát kérdés, hogy ön kapott -e ezzel kapcsolatban már tájékoztatást, hogy a bizottság fel kívánja lépni a, a, az a szemben, az olaszokkal szemben, hogy nehogy töröljék a finanszírozását ennek, és ne hagyja azt, hogy a tagállamok a fején táncoljanak. Mit csinál a bizottság tehát e tekintetben? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Kramer. Végül én magam is ahhoz kapcsolódnék, ami már elhangzott, illetve a többi koordinátorral folytatott vitákhoz is kapcsolódik az. Ez pedig a hogyan is tudnám ezt diplomatikusan megfogalmaz, ez a németországi probléma. A megállapodások megkötése, aztán a be nem tartás ezeknek a megállapodásoknak erről lenne szó nem akarok itt nagy veszekedést szítani, de hát Németország földrajzi szempontból is kulcsfontosságú. És Ramzauer miniszter úrral ugye találkozni fog, hogy megállapodásokat kössön. Ez nagyon fontos lépés, hogy Ausztriával is sikerül a németeknek megállapodást kötni, de hát Németország a múltban már rengeteg ilyen megállapodást kötött, ez egy nagyon szép első lépés, de hát megértheti a kételjeinket. Köszönjük szépen, Pet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felszólalásokat. Ami azt a kérdést illeti, hogy a zöld folyosó hogyan alakul, ez az egyik eh, Brenner platform munkacsoport. Vannak ennek érdekes eh, elképzelései, most nem is akarok a részletekbe egy kis teát kérek mellesleg. És az, hogy tranzitra hogyan lehet használni a, az alagutat energia összekapcsolásra, vagy geotermikus energiára, széndiokszid megtakarítás szempontjából is úgy becslik, hogy egy Bolcánó városméretű kibocsátást lehet megtakarítani csak a vonatok által kibocsátott CO2-ből, de ezeket kísérleti projektekben próbáljuk kidolgozni, és nagyon fontos a pénzügyi hozzájárulás is. Az A22 Olaszországban szeretné megpályáztatni több évtizedre előre tekintve az A22 útdíszedését, és az az előfeltétel, hogy legalább 34 millió eurót tegyenek félre évente, és így az a szerződés időtartama alatt ez kb. másfél milliárd euró hozzájárulás volna, ez nagyon fontos része az A22 pályáztatási folyamatnak, ami egyébként most van folyamatban. Ami a lehetséges lezárását illeti a vonalnak a nyári időszakban, karbantartás céljából, koordinátori szerepemben sokan találkozom magánpiaci szereplőkkel, illetve állami szereplőkkel, és sokan ragaszkodnak ahhoz, hogy a hatékonyság miatt ez fontos, szükséges, mert ha ezt nem teszik meg, akkor még hosszabb időszakon át lesznek problémák. Én nekem ezzel kapcsolatosan nincsen nagy ráhatásom, de ez nagyon fontos érdekeket érint, különösen a magánszektorban a különböző érdekeltek számára lényeges ez. Ami pedig ezt a tanulmányt illeti, amiről Leftog úr beszélt, jó volna, hogyha megkapnám ennek egy példányát. Igazából nem ismerem ezt a, a konkrét tanulmányt és nem is tudok arról, hogy volna olyan tanulmány, amely azt mondja, hogy nincsenek gazdasági előnyök, jó volna ezt megvizsgálni, és lehet, hogy pontosan arra ösztönözne, hogy megtaláljam azt a felszólalási lehetőséget, ahol egy alternatív perspektívát tudunk felkínálni gazdaságilag, ami az ERTMS-t illeti. A válasz az, hogy Olaszország és Németország is érintette ebben. Nem tudom, hogy ez kiterjesztése ez a nemzeti iparpolitikának, vagy vannak más dimenziói is, de hát eh, mindig éberen kell figyelni a különböző érdekeket, erőket, eh, amik eh, szerepet kaphatnak, amikor Berlinben a koordinátorokkal egyeztettünk ez év márciusában, és Ramszó miniszterrel találkoztunk, akkor meglepett az a tény, hogy a legtöbb párbeszédünket úgy lehetne összefoglalni egy szóban, hogy nem. Néha volt egy-egy igen is, de elég szerényen. Úgyhogy nem annyira az ERTMS-ről van itt szó, hanem a német részvételről, de most az RTMS-től eltekintve maga a rendszer, a miniszteri szint, a politikai szint, még mindig a Stuttgart 21 következményeitől szenved. Meg kell találnunk, a, le kell vonnunk a tanulságokat, és amint mondtam, a kommunikáció, a hosszú távú gazda szellem nagyon lényeges. Tegnap volt a Skandriával kapcsolatosan egy konferencia, és kétségtelen, hogy egy határponton vagyunk már, ami a döntéshozatalt illeti regionális európai szinten, és most paradigmaváltás következhet, egy minőségi áttörés, hogyha bizonyos javaslatokkal tovább tudunk lépni, és nyilván a parlamentnek együttdöntési szerepében nagy hatása lesz erre a folyamatra. Remélem, hogy a parlamentnek legalább olyan ambiciózus a programja, és remélem, hogy a parlament segít majd ezt a szövedéket fenntartani ami, ami többen is említettek, ez az északi kapcsolódás, különösen az északi útvonal német oldalon. Rosenheim jövő januárra tervezi ennek a megoldását, és természetesen ez egy olyan momentum, ami megváltoztathatja ezt az egész projektet, hanem ugye az egész világ folyását de ez az első alkalom, amikor nyilvánosan részt vesznek szakemberek a részletes tervezési koordinációban. Ez egy nagyon fontos előrelépés, eddig mindenki visszalépett és feltette a kezét, és nem csak a minisztériumokról beszélünk, hanem a vasúti társaságokról is, és ott van a TBNEC német oldalról, ez is nagyon fontos és vannak informális eh, egyeztetéseink is, és a DBNEC úgy eh, becsli, hogy olcsóban is kivitelezése kerülhet ez a hálózat, mint amit eddig eh, becsültek, és hogyha ez így van, akkor javulni fog a költség-haszon arány. De nincsenek illúzióim azzal kapcsolatosan, hogy ez egy nagyon komplikált folyamat, és tudom, hogy a szakbizottságban megvan a jó akarat, és remélem, hogy bízhatok a bizottság tagjainak politikai jó akaratában, és ami a zöld ügyekről, illetve a, a környezetvédelmi problémákról felmerült, nagyon fontos a kommunikáció itt is, és ez egy két irányú folyamat, nem csak beszédről, hanem meghallgatásról is szól, és most az a lényeges, hogy jobb figyelők legyünk, jobban megtanuljunk figyelni, és örömmel mondom, ahogyan már említettem is, hogy az osztrák-olasz szakasz minden polgármesterével találkoztam Innsbruckban, és nagyon jó párbeszédet tartottunk, és szeretném ezt továbbvinni az északi szakaszra is, hogyha politikai segítséggel ezt meg tudom tenni. Szeretném, hogyha nem lennének titkok és meglepetések, és pontosan tudnánk, mik a preferenciák, tehát büszkék lehessünk erre a projektre, és magunkénak valljuk azt ami Olaszországot illeti és a pénzügyi finanszírozást Ami a Forteza Ponte Gardena szakaszt illeti, e, ennek a pénzügyeit már a számvivőszék ellenőrizte, és a csípé is, ami a miniszterközi e, számviteli bizottság észte az olasz költségvetési hatóság is ezt a szakaszonkénti finanszírozást, és ez mind biztosítja azt, hogy Olaszországban rendelkezésre álljanak ezek a források, és az A22 tender dokumentációja alapján pedig 34 millió euró áll majd rendelkezésre évente. Ezek valódi kötelezettségvállalások, nem csak virtuálisak és szeretném, hogyha az érintett miniszterekkel is tudnám folytatni a párbeszédet. Messinával kapcsolatosan pedig az a válaszom, hogy a tervezés során már ami a hidat illeti, a Messina szoroson átívelő hidat, ezt a projektet már a kimenő kormányzat törölte, amikor a megszorító intézkedéseket elkezdték. Úgyhogy a Brenner alagút esetében azt mondhatom, hogy valósak a kötelezettségvállalások, és a Messina projekt pedig most egy kicsit háttérbe szorult. Ami a, a folyosókat illeti, az egyes számú prioritás projekt két külön folyosót fog lefedni. Az egyik, az ötös folyosó, ez a legfontosabb Helsinki-től észak és dél felé, aztán Olaszország, Málta, ezeket érinti. Ez a legfontosabb folyosó, ez a legfontosabb projekt, és a törzshálózat koncepcióhoz is illeszkedik, és aztán a kelet-nyugat folyosó pedig Varson keresztül, ez a második lépés. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Lépjünk tovább, mégpedig a következő koordinátor beszámolójára, aki a belvízi utak, eh, útvonalakra kért felel, és eh, Karla Pace Kárlának most meg is adom a szót, hiszen eddig még csak az öreg fiúk körének a részvevőit hallottuk, most hallgassuk meg Kárlát. Köszönöm szépen. Röviden fogok felszólalni, hogy ne fussunk túl az időn. A bevízi hajózás egyre fontosabb lett Európában. Azt hiszem, hogy rendkívül nagy utat jártunk be. Ez egy fontos tétel lesz a munkánkban. Koordinátorként leginkább két rendkívül fontos folyosóra koncentráltam, a 18-asra és a 30-as kiemelt projektre. A 18. kiemelt projekttel kezdem, ez a Duna, tehát a Duna, a kapcsolat a Duna és a Main folyók között. Rotterdam és Konstanca közötti utat biztosítja. Nem mintha lenne hajó, aki ezt az utat járja be, hiszen de nagyon sok város esik az úton közbe. Két oka van ennek. Rendkívül sok országot érint ez, mindegyikben megvannak a problémák, a politikai helyzetek, változnak a kormányok, és nem mehetek olyan ország, nem mehetek el egy országba, anélkül, hogy a miniszterrel találkoznék, hiszen lehet, hogy felteszi a kérdést, hogy mit, mit tervezek itt a folyóin, tehát mind, mindig, ha új minisztert jelölnek ki, új fejezetet kell, hogy nyissunk. Most hadd kezdjem a 18. kiemelt projekttel. Mi történik a folyosóval? Június 23-án a tanács támogatta a stratégiát, hogy a Duna folyómedencéjét tovább fejlesszük. Ez nagyon fontos döntés volt, hiszen a Duna a gerince ennek a stratégiának. El, most először nem csak a folyót nézzük, hanem mindent, ami mellette van, tehát az egész ö, medencét vesszük figyelembe. Nem csak a hajózhatóságot vizsgáljuk, hanem a mezőgazdaságot is, az ivóvizet, az árvízvédelmet, illetve a régió fejlesztését is figyelembe vesszük. Fontos fejlemény ez. Így átfogó képet alkothatunk az egész régióról. A kapcsolat, a folyosó rendkívül fontos ezeken a szak szakaszokon. Az első legfontosabb szakasz, Kramer és Etóra nézek, Strobing Filcau. Megkezdtünk egy tanulmányt, egy monitoring bizottságban. A tanulmányt folyamatosan készítik, és decemberre várjuk az első időközi jelentést. A monitoring bizottság végzi a munkáját. Belső jelleggel azt kell, hogy mondjam, hogy harmonikus a munkavégzés. Kifelé azonban vannak másféle hangok is. A Monitoring Bizottság sikeres sem teljesíti a közös megállapodást az érintett országok között. 2012 tavaszán egy fontos jelentésre számítunk a regionális közlekedéssel, forgalommal kapcsolatban. Eltúk urat hallottam, hogy a német és osztrák kapcsolat túl, van, túl sok torlódástól szenved. Azt hiszem, hogy a vizek segíthetnek feloldani ezeket a kialakult dugókat. Az egész régiót kell figyelembe vennünk, illetve figyelembe kell venni a modális kérdéseket, tehát hogy teherautó, vonat, hajó, mi történik egy régióban, milyen különbséget jelentene, hogyha kihasználnánk a belső a folyóinkat. Erre számítunk most 2012 tavaszán. A következő év során az első időközi jelentést egy konferencia követi. Nagyon fontos megbeszélni az első eredményeket, melyeket a tanulmányban olvashatunk majd. Még mindig vannak vitás kérdések a régióban, erre külön figyelmet kell szentelni. Minden kérdést meg kell tárgyalni, és meglátjuk, hogy mit tehetünk ezekkel. El kell dönteni, hogy a hajózható vizeinket miként használjuk ki. Rátérek most a Bécstől dél- keletre első területre. Rendkívül fontos része ez a Dunának. Gondolhatják, hogyha Németországból nézzük, a Strobing-Filzau, Filzhofen rész rendkívül kritikus fontossággal bír. De hát a, a Rajna, Majna és a Duna összekötetése szempontjából Németország felelőssége rendkívül nagy. Ugyanez áll Bécsre is. Bécs a keletre van a Nemzeti Park, ez a projekt is megállt, környezetvédelmi hatástanulmány késik. Mindenki a megoldásokat keresi, úgy tűnik, hogy a projekt még sokáig állni fog. Megtorpant. A magyar rész következik, folyamatban van a tanulmány elkészítése. Érzékeny a terület, a közvéleménnyel való kommunikáció a magyar kormány igen jól végzi. A tanulmány esetében az a kérdés, hogy milyen eredménnyel jár majd előrelépés van, és kérdés, hogy a kormány hozzáállása hogyan alakul. A bolgár-román közös szakasz következik környezetvédelmi hatástanulmány született 2011. júliusában. A koordinációt ott a koordinációt nem tökéletes általánosságban, egy kis előrelépésre lenne szüksége tekintetben. Ezen a szakaszon késlekedésre került sor a monitoring program miatt. Most már végrehajtották a környezetvédelmi szabályokkal összhangban. Összességében mintegy négy évig fogjuk tanulmányozni a környezetet. Mindenki a kecsegék életét, és meglátjuk majd, hogy hogyan alakul a, a környezetük. Egy nagyon érdekes filmet láttam ezzel kapcsolatban. A hal halat te, te, betelepítették, és így mindenki követhette, hogy ez a gyönyörű hal, ez a tokhal, ennek hogy alakul az élete. Remélem, hogy készen leszünk ezzel, és megkezdhetjük a lényegi munkát. Számos kisebb projektre is sor kerül, ezt mind megtalálják a jelentésemben. Nagyon ö, szépen haladunk előre. A 30. projekttel folytatom. Nagyon fontos projekt ez. Először lesz lehetséges, hogy Ile-de-France-ból, északról összeköttetést hozzunk létre a kikötők felé Franciaországban, tehát Párizson át, Rotterdamba, illetve a Mőz folyó felé. Április 15-én rendkívül fontos eseményre került sor. Szárkozi elnök úr vers, párbeszédet folytatott erről a csatornáról, és tizen, mintegy 15 hónapig tartott ez. Arra számítunk, hogy döntés születik majd nem sokára. A francia kormány elkötelezettsége világos a projekttel kapcsolatban, illetve a, a csatornaépítéssel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a Flamand régió, illetve a holland kormány rendkívül elkötelezett a témában, és dolgoznak a hálózat befejezésén Valóniában és Flandriában. Kiválóan dolgoznak. A legtöbb projekt megfelelő időben fog befejeződni. Ez nagyon fontos. Hollandia és Flandria elfogadták a koridor építését, és a Mőze folyón egy gátat, egy zsilipet fognak építeni. A kormányközi bizottság, mely a franciákból, vallonokból, flamandokból állt, sikeresen végezte a munkáját, és a holland és német kormányt is sikerült bevonni. Ők is jöhetnek, meg vannak hívva minden kormányközi bizottsági ülésre. Nagyon fontos ez, hiszen szó lesz arról, hogy mennyit kell fizetni a, ezeken a szakaszokon a közeljövőben egy sikerfaktor van az egész folyosó esetében, hogy használni fogják-e vajon. Nagyon érzékeny téma, hogy mennyit kell fizetni, hiszen rendkívül drága ez a projekt, de hogyan lehet -e bevezetni a, a fizetést, ez egy igen nehéz kérdés, és kulcsfontosságú a siker szempontjából. Annak érdekében, hogy integráljuk a különböző közlekedési módokat, három kollégám PP6, 9 és 17 és 23 eh, rész, eh, ma kapcsolatban beszéltünk az államtitkárral, hogy megfelelő multimodális kapcsolatokat hozhassunk létre a Duna folyó esetében. Észak-Olaszországban rendkívül érdekes projektet valósítanak meg. Velencéből Montevába tart ez a kapcsolat. Kasteli miniszter úr és Kacian úr, Szeki professzor úr egy konferencián szólalt fel a Milánóból Velencébe tartó ö, útszakaszról, hogy segítsenek a torlódásokon. Azt hiszem, hogy jó esély van arra, hogy sikerül majd ezt a bővítést elérni Milánóig. Nagyon fontos lenne a régió szempontjából ez, így a strádákról, a strádák jobban hozzáférhetővé válnak, és nem olyan sok autót vonzanak. Köszönöm szépen! Elnézést, hogy az idő szorít minket, megpróbáljuk itt a negyed órát betartani. Kérem a felszólalókat, heten vannak a listámon, hogy kettő percet tartsák be. Szigorúan szólni fogok. Először finoman, ha túlépnék a két percet. Marinaszki úr. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. bemutatta ezt a kiemelt projektet a, a duna rajna Majnak kiemelt projektjét, és említette a Duna stratégiát is, ami egy rendkívül fontos dokumentum. Nagyon helyesen mondta azt, hogy a hajózhatóságtól eltekintve számos más szempontot is figyelembe kell venni, de végső soron, ha ez a folyósó nem lesz szállítási folyosó, akkor a többi szempontot sem tudjuk tovább fejleszteni, akár akarjuk, akár nem. A legfontosabb dolog az, hogy, hogy Konstanzától Rotterdamig megvalósuljon ez a folyosó, méghozzá egy olyan közlekedési szállítási folyosóvá váljon, amely valóban fontos lenne Európa számára. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan ez képes koordinálni ezt a TENTÉ projektet a Duna stratégiával, hiszen a Duna stratégián belül számos terület került kijelölésre, és minden egyes területet két ország koordinál. Tehát itt a TENTÉ projektek és a Duna stratégia koordinátorok között együttműködés valósulna meg, és kérdés, hogy hogyan tervezik ezt a, az együttműködést, amelyek segítségével eh, megvalósulhatni ez a valóban nagyon hasznos folyos Európa számára. Köszönöm szépen, most pedig Elkatraui úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen Pels asszonynak ezt a kiváló bevezetését a témának úgy tűnik, hogy előrelépés történt, ami a 18-as kiemelt projektet illeti, ezzel kapcsolatban nem is szeretnék túl sokat szólni. Frakcióbeli kollégám nyilvánvalóan még többet kívánnak majd szólni ehhez, de nagyon jól leírta azt, hogy mennyire összetett ez a projekt. De néhány szót viszont szólnék a 30-as projekthez, hiszen ennek óriási a potenciálja, hogyha a Párizsi régiót Belgiummal és Hollandiával összetudnánk kötni, és végső soron Németországon sem tudnánk ezt közni, hát ez kiváló lehetőség lenne. A 18-as projekttel akkor megszületne az összeköltetés. Tehát utalt arra, hogy milyen fontos az északi szajna csatorna, és hogy milyen szerepet játszanak a díjak. Erre szeretnék bővebben beszélni, ez egy nagyon kényes téma. Mindenki egyetért abban, hogy muszáj lesz díjat fizetni a használatért, és valamiféle megoldást kell majd tanulni. Tulajdonképpen ez már eldőlt, már nem lehet visszacsinálni ezt a döntést. Az a fontos az, hogy most a felhasználási használati díjakat hogyan tudjuk úgy meghatározni, hogy ne kerüljön sok protekcionizmusra, hogy a versenyképesség a belvízi hajózásban ne kerüljön veszélybe. nem is akarunk senkit sem elrémészteni, és nem szeretnénk, hogyha a víziutak helyett inkább a közutakat választanak a díjak miatt. Tehát ez lenne a kérdésem, hogy hogyan kívánják meghatározni a használati díjakat, ki fog itt dönteni, a franciák egyedül döntenek e kérdésben, vagy önkoordinátorként, vagy az Európai Bizottság is részt vesz ezeken a tárgyalásokon. Kicsivel több információt szeretnék erről kapni, hogy hogyan fog ez működni, és hogy mi is mikor kapunk majd tájékoztatást erről. Köszönöm szépen. Van úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Először is hálás köszönet Pejsz asszonynak azért, hogy az egyik legkörnyezetbarátabb szektorért dolgozik, hiszen a bevizelőzés ilyen, ez valóban környezetben senki sem szólt ez ellen. És én először is a 18-as projektre kérnék ki még hozzá a monitoring bizottságra. Kérdésem az lenne, hogy minden lehetőséget megvizsgált -e ez a bizottság, hogy most a Strobing Filszófen esetében ugye az egyik szélsőséges megoldás az lenne, hogy semmit sem csinálunk, a másik szélsőség pedig az, hogy maximálisan belevetjük magunkat ebbe a feladatba. Tehát itt a bizottság a teljes palettáját megvizsgálja a lehetőségeknek, vagy csak bizonyos pontokra koncentrál. A második kérdésem pedig a, arra vonatkozna, hogy ugye a Duna-Majna összekötetés már számos tanulsággal szolgált, Berintől délre, itt sikerült ezt csodálatos módon a természetbe beágyazni. Én sokszor jártam arra, bicikliztem is arra többször, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a csatorna tényleg csodálatosan beleilleszkedett a természeti közegbe, és kérdés, hogy az itt levonható tanulságok és következtetések a, az új csatorna építésénél is figyelembe kerülnek-e majd. Köszönöm Lichtenberger asszony meg a szót, köszönöm. Én az idői korlátok miatt rövid leszek. Először is korlátoznám kérdéseimet a Bécstől keletre található szakaszra. Ugye megpróbáltuk itt a kötelezettségek alól kibújni, és megpróbálták ugye az osztrákok a nemzeti parkra vonatkozó előírásokat megkerülni, és ez volt a probléma. És én nekem az a benyomásom, hogy itt nem fogunk olyan gyorsan haladni, mint azt sokan szeretné, de ugyanakkor ez jó alkalom arra is, hogy megvizsgáljuk, hogy nem lehetne valami tenni a, a, annak érdekében, hogy a Duna vízén valahogy másféle megoldásokat is találjunk. Sok mindent lehetne még itt tenni, ami véleményem szerint akár hatékonyabb is lehetne a belvízhajózás előrelendítése érdekében. Az egyik fontos kérdés például a bürokrácia kérdése Szerbiában. Itt nagyon sokan elmondták nekem, hogy a legfőbb problémát a bürokrácia, az adminisztráció okozza a Szerbiába irányuló hajózásnál. Tehát például itt is meg lehetne vizsgálni, hogy mi a probléma. Aztán a második kérdés. Foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a hajókat hogyan lehetne a Dunához igazítani. Tehát tudjuk, hogy Magyarországon milyen írdatlan befektetések lenne szükség, milyen infrastruktúrális projektekre lenne szükség, és hát nem valószínű, hogy a mai helyzetben ez gyorsan megvalósulhatna. Nem lenne eh, jobb megoldás, hogyha megpróbálnánk valami átmeneti, jelenleg és megvalósítható megoldást találni, hiszen az, hogy kivárunk és álmodozunk, azzal még nem érünk el semmit. Aztán meg kéne állapítani azt is, hogy milyen árukat lehetne szállítani, illetve milyen árukat szállítanak jelenleg is a Dunán. Ismerem a Bécsi Dunára vonatkozó tanulmányt, tudom, hogy jelenleg még az árufuvarozás nem úgy valósul meg, ahogy annak meg kellene valósulni. Most pedig Tika asszony kapja meg két percre a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani Pálysz asszonynak, a kolerás perelói szakaszról szeretnék beszélni, ahol hallhattuk, hogy négy éve késlekednek a munkálatok, a különböző környezetvédelmi akadályok és viták miatt a tokhal védelme akadályozza ugye itt a képítést. Úgy gondolom, hogy ezt a közlekedési folyosót valóban előre kéne vinni, hiszen már nyáron és számos hajózási problémával szembesültünk a Dunán, mert nagyon alacsony volt a vízszint. Aztán a második kérdésem arra vonatkozik, hogy hogyan kíván részt venni majd az európai összekapcsolódási eszköz intézkedéseivel. Hiszen a Duna kikötők a törzshálózatba bele fognak kerülni. A Galac Machin kombináció ugye egy olyan kikötő a Dunán, amely az Ukrajnával és Moldovával történő összeköltetést is biztosítja. És hát ez fontos elosztó központtá kéne tenni, fontos központtá kéne tenni a törzshálózatban. Aztán a másik kérdésem a Duna és a Rajna navigációs kérdésére vonatkoz, és a NAJADESZ programon belül flotta erről is lenne kérdésem, remélem, hogy továbbra is folytatódik a NAJADESZ program, és továbbra is támogatják ezt Kramer úr. Két percben köszönjük szépen a beszámolók tudják, hogy a belvizehőzés 80%-a rajnán valósul meg, és tulajdonképpen az álmodozást finanszírozunk. Azt gondoljuk, hogyha vagy kiépítjük a Dunát, és nagy hajóköz közlekednek rajta, akkor majd minden megoldódik. Én a Ingolstadtból a Fekete tengerig leveztem, és tulajdonképpen 10 percenként egy órás hajóval találkoztunk. És Donya Miravisba is el, bicikliztem 113 kilométeren, és három hajót láttam, igazából hajózható a Duna, lehet ezt használni, csak a nagy hajók még nem jelentek itt meg. Tehát három hatásról beszéltünk. Először is nyilvánvalóan azt akarjuk, hogy a Dunán áru szállítás is megvalósulja. De hát most kérdés, hogy akkor most a környezetet is védjük, vagy pedig szemétdombá akarjuk tenni a Duna medencét. Egy jelenleg sok ilyen illegális szemét lerakóvá vált. Ha viszont közlekedési nyomvonalá akarjuk tenni a Dunát, akkor viszont a turizmus fog ettől szenvedni. Én ugyanakkor azt mondom, hogy a rajdamenti városok sokszor inkább a turizmusból élnének jobban, mint hogyha több hajó közlekedne a folyón. Tehát kérdés, hogy mibe akarunk befektetni. Ami pedig a felhasználókat illeti, hát a vasutaknál ugye arra törekszünk, hogy a, a, hogy a felhasználók tartsák fenn a hálózatot, illetve ők fizessék meg a befektetéseket. Erre törekszünk, de a belvízahajózás esetében ugye nincsen ásvány, adó, nincsenek semmiféle díjak, mert hogy a versenyt védeni kell. Én úgy gondolom, hogy ha már díjakat, használati díjakat vetünk ki, akkor mindenki fizessen mindenféle közlekedési módozatban. Tehát a belvízahajózásban is díjakat kellene kiszabnunk, de hogyha ez, ez, ha ők fizettet, meg akarjuk őket fizetetni, akkor senki sem akar majd fejleszteni. De hát ez nem elfogadható. Tisztességes versenyt akarunk a bevező hajózásban is de Mi zöldök azt akarjuk, hogy a hajók alkalmazkodjanak a folyókhoz, és tartsák be a kibocsátás ö, csökkentési szabályokat. Köszönjük szépen, következő felszóló. Köszönöm szépen. Részemről hálás köszönet Persz asszonynak. Nem fogja meglepni, hogy én ismét csak Stalbing Filszovennek kívánok foglalkozni. Bajorországban a CSU, kereszténydemokratok beli barátainktól sokszor halljuk azt, hogy, hogy az Európai Unió előírja nekik, hogy így, ilyen módon kell kiépíteni a Strobing Filszofen szakaszt. Ezen a kérdésem most világos, igen vagy nem, mert én úgy tudom, hogy mi Németországban, mi magunk németek döntetünk erről, nem pedig az Európai Unió dönt erről. Köszönjük szépen, Ertug Persze, asszony, öné a szó, 10 perc van a válaszokra. Igen, és uram. Marinescu úr kérdésével kezdeném. Itt azt láthatjuk, hogy eh, hogyan tudjuk kombinálni ezt a fontos eh, szállítási folyosót a tentével. Együttműködve az Európai Bizottsággal egy egészen új megközelítést dolgoztunk ki, ez még nincsen készen, de elég jól halad, és ahogy a rendelkezésre áll, akkor a parlament elé hozzuk. Úgy gondolom, hogy nagyon érvényes volt ez a megállapítás, és valóban ennek kellene történnie. A jövőben meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet összekapcsolni ezeket a folyosókat a tenté megközelítésben, úgyhogy ezt majd az önkérésére megpróbáljuk megválaszolni ezt a kérdést. Kadraui úrnak válaszolnék az útdíjakkal kapcsolatosan, vagyis a használati díjakkal kapcsolatosan ezt hogyan lehet kivitelezni. Ez olyasmi, a, ami a legfontosabb kérdés, ahogyan hol, Hollandiában mondani szoktuk. Nem csak az Európai Bizottság, a francia kormány, vagy a belga kormány, vagy a két belga tartomány dönt erről, hanem a felhasználói bizottság is. És ez a felhasználói bizottság nagyon fontos véleményem szerint, mert ők mondhatják meg, hogy így vagy úgy lehet ezt használni, és akkor nem lehet kihasználni az egész csatornát, és ha pedig úgy oldjuk meg, akkor igen. És ezért nagyon lényeges, hogy a, a csatornát használják, illetve a folyosót, és egyébként a kormányközi bizottságban is sokat beszélünk erről, hogy úgy hajtsuk végre a használati díj alkalmazását, hogy használják a felhasználók a csatornát, hiszen nem lehet csak a vállalkozásoktól elvolni ezt a nyerességet, hiszen akkor nem fogja senki használni a folyosót. A forgalom szinte hihetetlen ebben az irányban, és csak a modális pontokat kell továbbfejleszteni. Egyébként a francia kormány nagyon okosan helyezte el ezeket, és elképzelhető, hogy megkettőződik, meg háromszorozódik ez a forgalom Úgyhogy nagyon okosan jártak el, és úgy gondolom, hogy a folyosó nagy siker lesz, vagy ez a csatorna. Még a saját régiómban, Hollandiában is nagyon sok ilyen felhasználó van, például a Cargill, és ott ezeken a csatornákon nagyon élénk a forgalom Észak-Franciaország felé, és elő is mozdítják ennek a szakpolitikának az érvényesítését. Úgyhogy ez siker lesz, ha jól alakítják ki a felhasználói díjakat, és a felhasználói bizottságnak kell ezt eldöntenie, ami az ütemezést illeti, minél hamarabb kell ezt megvalósítani az egész csatornára vonatkozólag, eddig, addig még van egy kis idő, de biztos, hogy lesznek még viták és érdekellentétek ennyit az údíról, használati díjról. Van úr, a monitoring bizottságnak az a feladata, hogy nyomon kövesse, hogy mi történik a tanulmányban. Tehát nem magát a munkát tanulmányozzák, hanem a tanulmány eredményeit 70 kilométeres szakaszról beszélünk Schraubing nél. és mindent újra és újra végrehajtanak, minden környezetvédelmi tanulmányt újra kell vizsgálni, hiszen ezek már lejártak, elvesztették aktualitásukat, és minden lehetőséget megvizsgálunk. Ezt már tudtuk, hogy így fog történni. Három évünk volt a tanulmányra, 2012-ig tart, és 2012-ben jelennek meg a tanulmány eredményei. Azért fontos ez a Monitoring Bizottság szempontjából, mert akik ott ülnek az iparképviselői, és a környezetvédők is, nagyon fontos, hogy hogy a tanulmányon dolgoznak, és nem a számokon kell majd vitatkozni a későbbiekben. Bécsről keletre igazából nem annyira értettem, hogy mit is értett a kérdése alatt amikor a teherautókról beszél, és az autókról, a személyautókról, a csatorna összefüggésében igazából nem értettem, hogy mi a kérdése. The ships, yes. Ja, hogy a hajók? Lichtenberger asszony. Tavaly és tavaly előtt is volt már erről szó. Ön pontosan ugyanezt a kérdést tette fel akkor is, ha jól emlékszem, és úgy vélem, hogy ön is tudja, hogy a hajózás a piasztól függ. Mi csak annyit tehetünk, hogy a kutatókat arra kérjük, hogy vizsgálják meg a helyzetet, és most mi egy folyosón dolgozunk, nem egy hosszabb hajóról. A mi feladatunk az, hogy ez a hajó eljusson Lehávból Magyarországra. Tehát hogyha egy hajó csak a Dunára jó, és a zsilipeken nem tud átverekedni, mert túl széles, akkor nincsen semmi értelme a folyosónak. Úgyhogy ha a piac úgy gondolja, hogy nagy lehetőség van az ilyenfajta hajók gyártására, akkor biztos, hogy ez meg fog történni mikrofon nélküli hozzászólásokat hallunk és nem hallunk. Amennyire tudom, Magyarországnak az a célja, hogy a saját hajógyárát is felépítse. Úgy gondolom, hogy a, a piac nem fog ebbe az irányba elindulni, hogyha a folyosón nem jutnak át az ilyen hajók. Uh, uh, oh, Tikau asszony. Amire ön rákérdezett, úgy gondolom, hogy ez a projekt jól halad. Van egy közös szakasza Bulgáriának, a, a Bulgáriával a folyónak, úgyhogy jól halad ez a projekt, a monitoring projekt is jó ütemben halad előre. Már látjuk az eredményeket, és hogyha valóban ki akarjuk használni ezt a folyosót úgy, ahogy azt előre jeleztük, akkor a multimodális megoldást is alkalmazni kell. Uh, uh, uh, Hogy ezt hajókkal és kamionokkal is ki lehessen használni, és a három modalitást mind szeretnénk összekapcsolni, és teljesen igaza van, From Seine they said here and here multimodal, uh, multimodal port. And that is... Mindig a multimodalitásról beszélünk, és az ilyen kikötőkről, úgyhogy a jövőben is így kell eljárni a az országokkal egyeztetni, hogy valóban ez az intermodális eh, csomópont megszülessen. Kramer úr az egyik legfontosabb célunk a turizmus felendítése, és nagyon fontos a régió számára is ez, minden régió számára. Mindegyiknek megvan a lehetősége, hogy erre felkészüljenek. Nagyon érdekes látnivalók vannak a Duna mentén. Az idegenforgalom valódi lehetőséget kínál mindegy résztvevő ország számára. Ami a környezetszennyezést illeti, ez valós probléma, de ez úgy vélem nem kapcsolódik feltétlenül a Duna használatához, mint ön is említette. Ipsben én is voltam egyszer egy napig, egy nap alatt három hajóval találkoztam, eléggé meglepett hollandként. Azért volt ott három hajó, mert az egész folyosón nem hajózható a Duna. Pontosan ezért tesszük ezt a sok erőfeszítést, és mindig nagyon meglep, hogy Hollandiában a zöldek támogatják a belvízi hajózást, mert ők azt mondják, hogy ez a legkörnyezetbarátabb megoldás a szállítás tekintetében, és lehet gyártani teljesen környezetbarát hajókat, tiszta hajókat, és amikor ön felszólal, mindig úgy kezel engem, mint hogyha én valami főszennyező lennék, és szeretném elszennyezni az egész Dunát. Pontosan az ellenkezője az igaz, Szeretném, hogyha a környezetszennyezésre is ez megoldás volna az egész hajó, az egész folyó medencére vonatkozik ez. Semmi célom nem kapcsolódik ahhoz, hogy elszennyeződjön a folyó. Ami pedig a használati díjat életi. Hogyha van egy kamionja, és Rotterdamból megcélozza Genfet, vagy Genovát, inkább, akkor mindenféle infrastruktúrát építünk, kamionpihenőket, éttermeket, stb. stb. Pontosan ezért kell használati díjat fizetni. Eddig mi történt a hajókkal a, a Dunán? Eddig nem történt semmi, tehát majd, ha lesz valami, akkor lesz érte használati díj is. Ugyanez vonatkozik az északi csatornákra is, mert csak nagyon kis hajók tudnak ezen most hajózni, ők mentesülnek majd a használati díj alól, mert már most is megvan a lehetőségük, hogy használják ezt az útvonalat, nem fognak használati díjat fizetni, de ez egy nagyon költséges projekt, mindenki ugyanolyan helyzetben lesz, és így a verseny sem sérül. Etuk úr, az utolsó kérdésre válaszolva, az önkérdése pontosan arra mutat rá, hogy miért végezzük ezt a tanulmányt. Nem tudok most választ adni, hiszen a tanulmány fog erre a kérdésre választ adni jövőre. Pontosan ez az oka a tanulmánynak, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy hajózható legyen a folyó. Valami nagy erőfeszítése van szükség, vagy csak kisebb kiigazításokra? Ez a nagy kérdés. Köszönöm szépen, Place asszony. Place asszony. Most akkor eljutottunk a következő előadásig. 15 percnyi lemaradásunk van, kedves kollégák, úgy érzem hasznos ezt megemlíteni. A 21-es projektnél tartunk, tengeri uh, autópályák. Uh, Valente de Oliveira úrnak adom meg a szót. Először is hadd szóljak a mennyis, minőségi változásokról az idei évben voltak mennyiségi változások is. Ezzel folytatom. Az a tengeren. Kedves képviselő urak, hölgyek, egy kicsit viselkedjenek. Tehát, hogy a tengeri autópályák kulcsfontosságúak a tengeri közlekedés és a kikötők szempontjából. Az LNG, illetve a kibocsátás csökkentés, az egyablakos rendszer ide tartozik. Az optimális kikötői összeköttetések, a tengeri közlekedés integrációja, a biztonság és a jeges tengeren való navigáció a balti tengeren is ide tartozik. Hallhattunk arról, hogy mennyire fontos a tengeri közlekedés a külkereskedelem és a belkereskedelem szempontjából is. A TNT projektekbe tudtuk ezeket integrálni. Ezért a tengeri autópályák rendkívül fontosak, tengeri és kikötői szempontból is a rövid távú tengeri közlekedés, hosszú távú közlekedés szempontjából és a kibocsátás csökkentés szempontjából is európai pénzügyi támogatást pedig jobban és gyorsabban tudjunk így kihasználni. Ami a kvantitatív változásokat illeti, a jelentős előrelépésekről tudunk beszámolni a kísérleti és egyéb projektek esetében. 12 projektünk van, 50 millió eurós összegről van szó, 850 millió euró összesen. Az eredmények ugyan még nem állnak rendelkezésre, de ez a számösszeg, ez egy milliárd fölé fog nőni valószínűleg. Hét új projekt jelenik majd meg. 2012-ben pedig egy új projektet indítunk, és még több projekt lesz ennek keretében. Ez azt jelenti, hogy a finanszírozási időszakban 2007-től 13-ig csak a TEN-ben összesen 30 projekt 400 milliós összegben vesz majd részt akár két milliárdra is rúghat a végösszeg. Az egyéb finanszírozási rendszereket is bevonjuk, és így a teljes befektetés, és most itt az Európai Beruházási Bankra, Marco Polo-ra gondolok, tehát a teljes befektetési összeg még több lesz. Ez azt jelenti, hogy a piac elfogadta az új finanszírozási koncepciót, amely 2007-ben indult, és azóta is tart. Ez egy sikertörténet, Annak érdekében, hogy ez egy sikertörténet legyen, fontos, hogy megerősítsük ezt a keretet. E, a, integrálni kell a tengeri közlekedést a globális közlekedési hálózatba, így tehát a szárazföldi TNT rendszerhez kapcsolódnia kell. Ez hozzájárul majd ahhoz, hogy nagyobb szerepet játszanak a kikötők, mint a törzshálózat részei a közlekedési folyosókon. ezek a folyosók folyamatosan jelen vannak. A megfelelő finanszírozással a kulcsfontosságú előrelépéseket meg tudjuk tenni, és így ezzel a hálózattal csökkenteni tudjuk a hajó kibocsátását. A tengeri biztonság és az egész évben történő navigáció a belvizeken, folyókon jeges vizeken és a Balti-tengeren komoly logisztikai fejlesztéseket igényel a kikötők részvételével. Ez elérhető már 2013-ra, és a támogatást finalizálni tudjuk 2020-ig. Emlékeztetnék a projektekre most. Van egy új projektünk idén, nyolc új projektünk van, ebből három logisztikai jellegű, és Miel, most 24 a, a, a neve, és ezek összekötetést biztosítanak. Tehát összekötetést biztosítanak öt kikötők között. a riekai kikötőt, kötik össze információs technológiával, informatikai rendszerekkel létesítik ezt a kapcsolatot. Egy új folyosó létesül, hasonlóképpen Rostok és Getza között. A Mona Lisa és az LNG is egy komoly projekt. Ez egy igen érdekes projektünk. Az ajánlásaimat elolvashatják, de minden esetre azért a, hadd időzzek egy kicsit a mindegyik ajánlásnál. Így láthatják, hogy milyen irányvonalak mentén lépünk előre. Javaslom, hogy vizsgáljuk meg az integrált kikötői infrastruktúrákat, javítsuk a összeköttetéseket közöttük ez már volt a múltban is, de folytatódjon a jövőben is. Intelligens infrastruktúrákat kell felhasználni, elő kell mozdítani a tevékenységeket, és tanulmányokat kell végezni a szektor fejlesztése érdekében. Kísérleti programokra is szükség van a tanulmányok mellett. Ez inspirálólag hathat majd. Támogatni kell a kikötők és a kikötői tevékenységek összekötését, mint például a bejáratok, illetve a, a gyűjtő-elosztó rendszerek. Ezen kívül de rendkívül fontosnak tartom, hogy javítsuk az oktatást, képzést, az együttműködési erőfeszítéseket, az emberi elem tekintetében a teljes területen. A, különösen gondolok itt most a logisztikában résztvevő személyekre, cégekre. Tovább kell fejleszteni az informatikai rendszereket, az egyablakos rendszer alapján. Ez az legfontosabb előrelépés a tengeri közlekedés terén. A kutatás a következő pont. Azt hiszem, hogy mindenképp támogatnunk kell. Sok technológiai fejlesztés szükséges a hajók építése, felszerelések létrehozása esetében. Nagyon sokat léptünk előre, például a vonalhajózás esetében, de a többi ágazatot se felejtsük el. Emlékeznek, néhány évvel ezelőtt javasoltam, amikor a pénzügyi koordinációs egységről volt szó, hogy rendkívül jó ez az egyablakos rendszer, ezt továbbra is fenntartom. Ez a fajta finanszírozás igen hatékony. Nagyon szeretném, hogy ez a tenté irányvonal integrálódna az új gyakorlatokba. Egyszerűsíteni kell a bürokráciát, és a szomszédos országokkal kapcsolatban tudják, hogy a keleti határon fekvő országok kikötőkkel rendelkeznek, és rendkívül szívesen kapcsolódnának nyugat felé. Gondolok Oroszországra, Fehér Oroszországra, Ukrajnára, Moldáviára és Kazaksztánra is. Rendkívül komoly import-export tevékenységet folytat Kazaksztán európai kikötőkkel. Ezt már elmondtam a tanulmányokkal kapcsolatban. Szó volt ugye az LNG-ről múlt pénteken egy ülésen vettem részt, Litvánia részvételével itt Brüsszelben. A balti országok mind érthető módon szeretnék tovább fejleszteni egy-egy üzemanyagellátó rendszert a balti tengeren. Ez biztonságosabb, a balti tenger viszont környezetvédelmi szempontból igen érzékeny. Vannak nagyon komoly előnyei a folyékony földgáznak. Érdekes lenne, és ezt már a kezdetektől hangsúlyozom, hogy tanulmányok segítségével megértsük a problémáinkat. Rövid leszek. A PPP-ket érdemes kihasználni a projektjeink specifikus jellegénél fogva. Javaslom, hogy külön kapcsolatot hozzunk létre a vámhatósággal. Igen komplikált terület ez, és fontos, hogy megértsük az agájaikat. Rendkívül nagy nyomásnak vannak kitéve, nekik kell gondoskodni sokféle kérdésről. De hát függünk tőlük, különösen az egyablakos rendszer tekintetében. Annak érdekében, hogy ez jól működjön, szükséges a vámhatóság együttműködése. Azt hiszem, hogy végezettül, hadd mondjam el, hogy nagyon fontos a statisztika, és fontos ismernünk a történéseket. Köszönöm. Köszönjük szépen de Olivera úrnak, heten kívánnak szólni, továbbra is szigorúan be kell tartani az időhatárakat. Először Kancsán úrral kezdenénk, két percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Olivera koordinátor úrnak, nagyon kimerítő beszámolót tartott itt nekünk, és itt ugye a címére is hivatkoznék rögtön, itt az infrastruktúrára és a kikötők integrációjára hivatkoznak, hogy ezeket be kell kötni, össze kell kapcsolni a közúti folyosókkal. Tehát nagyon fontos a kikötők integrációja, ezen kívül pedig nagyon fontos a kikötők infrastruktúrája, az összekötetés a belvizelőzással, tehát tulajdonképpen a kikötő dönt az interoperabilitásra, az összes létező közlekedési módozati rendszer összekapcsolása ezen múlik, és hát fontos itt a flotta maga is. Tudjuk, hogy a hajógyárak mind nagyon nehéz helyzetben vannak, és hát a, a tenté forrásaira valóban nagy szükség van illetve a projekt kötvényeken keresztül történő finanszírozás, és úgy gondolom fontos szerepet kell, hogy játszon. Az a kérdésem, hogy a Marco Polo programot ön hogyan értek elé? Úgy gondolom, eddig elmaradt a várakozásoktól ez a program, és az ökobónusz egy évvel ezelőtt arról is beszéltünk, erről is elmaradt. Következő felszólaló, Elkatra úr, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet de Olivéra úrnak is a bevezetőért. nyilvánvaló, hogy az ön számára is nagyon fontos az, hogy olyan tanulmányokba fektessünk be pénzt, amelyek meg tudják vizsgálni azt, hogy milyen mértékben lehet hatékonyabbá tenni ezeket a közlekedési rendszereket. De nekem lenne még egy másik felvetésem is. Ezen a kérdés, hogy a már létező projektekről rendelkezik-e áttekintésre arra vonatkozóan, hogy ezek mennyi haszonnal járnak ezek a már létező projektek. Tehát, hogy például az áruszállítása valóban a közutakról áttevődött-e a belvízi adott esetben. Aztán a második kérdésem a regionális eloszlásra vonatkozna, tehát hogy a kiválasztott projektek hogyan osztanak meg földrajzi szempontból úgy tűnik, hogy Észak-Európa sokkal nagyobb mértékben képviselteti magát a projektek körében. Fog-e e tekintetben még valami változni? Vannak-e Dél-Európában olyan érdekeltek, akik a az önök által kínált lehetőségek iránt érdeklődnek, és aztán a tentével való összekapcsolódás, ugye mi itt az Európai Parlamentben megvitatjuk a következő idékre vonatkozó irányelveket, ön hogyan értékeli a bizottság által kidolgozott irányelveket, az irányelv tervezetet, önnek milyen ajánlásai vannak ezzel kapcsolatban? Következő felszól szintén csak két percben. Köszönjük szépen, elnök úr! És köszönet illeti a koordinátor urat, és nagyon rövid leszek. Két kérdésem lenne tudna bővebben beszélni a hosszú távú perspektívákról? Tehát a 2014-2020-as időszakról nagyon örülnék, hogyha még többet hallhatnánk, tehát hogy a tervezés hogyan néz ki erre az időszakra vonatkozóan. Aztán a második kérdés pedig azokkal a követel, azokhoz a követelésekhez kapcsolódik, amelyeket ön szerint is a projekteknek teljesíteniük kell annak érdekében, hogy hogy aztán a pályáztatás sikeresen tudjon működni. Hiszen arról beszélt, hogy 2012-ben és a következő években is pályáztatásra kerül sor. Úgy gondolom, hogy a szigetek is fontos szerepet játszanak. Tudjuk, hogy a szigetek nagyon specifikus sajátosságokkal rendelkeznek, és különösen bizonyos szigeteknél nehézkessé vált a finanszírozás, valószínűleg a szigetek nem rendelkeznek olyan pénzügyi eszközök, ezért gondolnám azt, hogy a sajátosságok miatt külön figyelmet érdemelnek. Köszönjük szépen, Lichtenberger asszony kapja meg két percben a szót. Köszönöm szépen ezt a beszámolót, hiszen önnek még inkább meg kellett küzdenie az akadályokkal, hiszen hiányoznak még a döntések, a tagállamok nem döntöttek a prioritásokról a kikötők tekintetében. Egy korábbi ten megbeszélésen már megtárgyaltok ezt, hiszen itt van egy óriási kikötői lista, amelyben nincsen hierarchia, nincsen semmiféle prioritás kijelölve. Aztán még egyszer mondanám, hogy nagyon sokan panaszkodnak a bürokráciára, hogy ez milyen megterhelő. Tehát, hogyha egy magán fuvarozó valamelyik nagy olasz fuvarozó csoporta nem dolgozik együtt az észak-olaszországi kökötőkben, esélytelen gyakorlatilag az, hogy kirakadjon bármit is, olyan óriások az administratív akadályok, ez észak felől délre egyre komolyabbak ezek a terhek, egyre komolyabb a bürokrácia, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos problémát jelent. Aztán egy második kérdés, amire ön is utalt, ez pedig a távú tengeri hajózást illeti. Nagyon örülnék, hogy el tudnám mondani, hogy lát-e e tekintetben már valamiféle fejlődést, előrelépést, tehát hogy a, hogy a tengeri szállításban esetleg a rövid távok népszerűbbé váltak-e, illetve hogy hol láthatók ennek előnyei, hol használják ki ezt a lehetőségeket jobban. Én azt szeretném megtudni, hogy hogyan tudna ön tenni annak érdekében, hogy a tagállamok is jobban jelöljék ki a prioritásaikat, hiszen itt az a kérdés, hogy mit kötök össze a hátországgal. Hát itt az árufuvarozás kell, hogy prioritást élvezem, vagy más struktúrákat kell figyelembe venni annak érdekében, hogy a kihasználtság javuljon. Köszönjük szépen. Kubucákos úr kapja meg két percben a szót. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a beszámolót ez egy nagyon nagy és ambiciózus projekt kétség kívül, és nyilvánvalóan így bombázni fogják a kérdésekkel, és remélem, hogy az ön rendelkezésére álló időben néhány a választ is tud majd adni. Én magam is szeretnék még néhány kérdést feltenni. A beszámolóban kiderült számomra, hogy az egyik alapvető szempont az, hogy, hogy egyre nagyobb hajók kerülnek majd um, használatra, és egyre több uh, terhet szállító hajók fognak majd um, vizekre kerülni, és ez nyilvánvalóan a kikötők infrastruktúráját, kikötői lehetőségeket is érintik. Úgy gondolja, hogy ez a trend, a, a nagyobb hajók, a nagyobb uh, tehervolumen felé a jövőben is folytatódni fog, és hogy ugye hát a gazdasági válság negatívan érinti nyilvánvalóan a hajózás is, de ettől függetlenül akkor a következő 5-10 évre tervezhetünk úgy, hogy ez a trend folytatódni fog, tehát továbbra is folytatódni fog a nagyobb hajók építése, vagy úgy gondolja, hogy esetleg ez a trend a nehéz helyzet miatt meg fog változni, hiszen néhány helyen már láthatjuk, hogy visszaesett a nagyobb hajókkal történő hajózás. Aztán 300A osztályú kikötő helyett a következőkben a törzsházatban csak 87 kiemelt kikötő lesz, és kérdezem, hogy hogyan ítéli meg ezt a csökkentést, és hogyan fog sor kerülni a 87 kikötő kijelölésére, tehát milyen kritériumok alapján jelölik ki ezeket. Ez fontos tudni, hiszen ez nagy változást jelent. Aztán az utolsó sem a képzésre vonatkozik. Ez csak a matrózokra, a hajókon dolgozókra vonatkozik, vagy a kikötői személyzetre is. Tehát hiszen ez csak egy struktúrás kérdés. Még egy percet kaphatnék, elnök úr? már így is nagyon nagy a lemaradás, és még vannak felhasznált, Nagyon szigorú voltam mindenkivel, tehát két perc mindenki számára, hogyha vannak további kérdések. Biztos vagyok abban, de Olivéra óra még itt lesz körünkben, és fel tudják tenni. De mi délen csak tanulmányokat láttunk, nem pedig igazi programokat. Következő felszól két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, először is gratulálnék a nem csak az elvégzett munkához, hanem, hanem az is, hogy ezt a valóban nehéz projektet megfelelően koordinálta. Nagyon fontos a megfelelő tengerpolitika, különösen azokon a területeken, ahonnan én is érkezem, a multimodalitás, a, nagyon hát teszi a tengeri közlekedés számunkra, ahol valóban sajátosságokkal kell megküzdeni itt a regionális összekapcsolódás, a belső összekötetések is nagyon fontosak, tehát itt komolyabb dimenziókról beszél. Az Európai Uniója a legnagyobb exkluzív közlekedési kereskedelmi zóna, itt nagyon sok a külső periférián kívül első terület, és tanulmányokat kell folytatni az üzemanyag felhasználásról, tehát természetesebb, kevésbé szennyező üzemanyagokat kell ugye használni. A 2020-as stratégia szempontjából is ez nagyon fontos, tehát a széndiokszid kibocsátást ugye csökkentenünk kell ennek megfelelően. Ugyanakkor versenyképesebbé is kell tenni ezt az ágazatot. Ez nagyon fontos, és ez még fontosabb a külső vagy a periférikus területek számára, és össze kell ezeket kapcsolni az európai, a, ki, európai kikötői hálózat, Ciprus, Portugál, Németország, Spanyolország, mi, mindezeknek az országoknak kikötőit össze kell kapcsolni. És a tengeri szállítás számunkra az egyetlen perspektíva, tehát ezt mindenképpen versenyképesség kell tenni számunkra, és, és a mi helyzetünk nagyon sajátos, nagyon egyéni a mi tengeri helyzetünk. Aztán a sok kikötős gétfélyeket is meg kellene vizsgálni. Vannak ezzel kapcsolatban javaslatai. Köszönjük szépen, Tika asszony, szó. Köszönjük szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani, de Olivéra úrnak ezért a prezentációját. Az ön által említett projektek közül hány kapcsolódik a Fekete-tengerhez, hiszen emlékszem, hogy voltak olyan költségvetési tételek a Fekete-tengeri rövidtávú hajózásra is, a Balti-tenger vonatkozott egy, egy a Földközi-tengerre egy ilyen költségvetési tétel, a nyugati oldalra, a keleti oldalra, de sajnálatos módon a Fekete-tenger tekintetében nem kaptunk ilyen külön költségvetési tétel. Tehát kérdezném, hogy az ön által említett projektek közül hány foglalkozik a Fekete-tengerre, és hogy milyen lépéseket kellene tennünk annak érdekében, hogy a rövidtávú tengeri hajózást a Fekete-tengeren e- fellendítsük, hiszen a Fekete-tenger nagyon fontos az energiaellátás szempontjából az Európai Unió számára. Tehát én azt javasolnám, hogy Konstancában jövőre szervezzünk egy konferenciát, annak érdekében, hogy éppen ezt megvitassuk. De Olivéra úr, kérjük választ minél rövidebben ezekre a kérdésekre, annélkül, hogy bárkit is kihagy. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdés arra vonatkozott, eh, hogy eh, hogyan kapcsolódnak a szárazföldi alapú infrastruktúrák. Több évvel ezelőtt megállapítottuk, hogy az egyik prioritás projekt az legyen, hogy hogyan lehet összekapcsolni vasúttal a kikötőket. Sokszor nincs erre lehetőség. Ennek tudatában kell lennünk, hogy bizonyos javításra van szükség az közút hálózatban is, hogy a tengeri közlekedést előmozdítsa. Például Lengyelországban, Gdanszban is ez a helyzet. A délre irányuló vasút nem jól működik, és hiányzik Gdansk és Varsó között az autópálya is. Ami azt jelenti, hogy ezeket a lehetőségeket fel kell tárnunk, a kapcsolódási lehetőségeket, hogy hogyan lehet a szárazföldi autópályákkal összekapcsolni ezeket az útvonalakat. Ki kell várnunk, hogy jól működőek legyenek a vasútak is. Ami az interoperabilitást illeti, ez alapfeltétel. Az emberi erőforrás és a képzés, amire szintén rákérdezett görög barátunk, amikor támogatom a képzést, akkor ez mindenkire vonatkozik, a fedélzeti személyzetre és a logisztikára is, és a szárazföldi kiszolgáló infrastruktúrára is. Hogyha kitöltenek egy dokumentumot, mondjuk az Incoterms dokumentumot, ami elég komplikált, és a különböző szállítási modalitásokra nézve ki kell ezt tölteni, ahhez képzésre van szükség, mivel ez annyira összetett feladat. És fontos, hogy ezt a képzést mindenki megkapja, hogy ne álljanak akadályok a folyamat útjába emberi erőforrás szempontból. Ennyit az első kérdésről. Nyilván a költségvetést növelni kell, hiszen az összekapcsolódás szempontjából azt sem szabad elfelejteni, hogy Európa több mint 80%-át szolgáltatja az exportnak, és ezt tengeri útvonalakon tesszük meg. 40%-a a belső mozgásoknak szintén tengeri alapú, úgyhogy szükséges ez, és még inkább meg kell olajozni ezeket a mechanizmusokat. Az ekobónusz olyasmi, ami jó eredményeket szolgáltatott Olaszországban, és nagyon amellett vagyok, hogy ezt ki kell terjeszteni Európára is, hogyha ez nem lehetséges, egész Európára kiterjeszteni, akkor legalább bizonyos térségeket le kellene fedni ezzel a fajta ösztönző rendszerrel. Nagyon támogatom azt, hogy Olaszország, Franciaország, Spanyolország közösen járuljon ehhez hozzá mert ezekben a térségekben nagyon könnyű mérni az eredményeket, és a külső költségek, amelyeket érint a közösségi költségvetés, ezeket könnyű értékelni, hiszen egyenesen a cégekhez jut, vagy az, a gépkocsi vezetőkhöz, ezért nagyon egyszerű ezt a rendszert kezelni, úgyhogy bizonyára ez jó dolog volna. A második dolog a különböző projekteket érinti, ezeknek a hatását. És valóban meg kell ismernünk ezeket a hatásokat, ezért nagyon érdekes, hogy milyen üzemanyagokat használunk, és milyen motorokat, és magukat a motorokat is tovább kell fejleszteni. Amikor például a tengeri hajókat tekintjük, a kikötőkben sokszor járatják a motort, mert mondjuk valamilyen eszközre szükségük van, de annyi áramot fogyasztanak, mint egy 3000 lakosú falu. A, folyó, a kikötőknek pedig nincsen meg ez az infrastruktúrájuk. Egyeztetünk több kikötővel, talán ez is megoldás lehet, hogy cseppfolyós földgáz tartanának tartalékként ezekben a kikötőkben, vagy pedig kiszolgáló hajókat csatlakoztatnának ezekhez a hajókhoz, és mindkétféle üzemanyaggal működhetnének ezek a hajók, a hagyományos üzemanyaggal és a cseppfolyós földgázzal is. Erről a problémáról már sokat egyeztettünk, és nagyon fontosnak tartom ezt, vagyis hogy milyen hatása ezeknek az erőfeszítéseknek. Azt a panaszát is megfogalmazta, hogy az éjszak túlságosan nagy súlyt kap ebben a projektben. Hogyha megvizsgáljuk az általam említett projekteket, kifejezetten az ECT projektet, az is igaz, hogy a projektek abszolút száma alapján az észak tényleg túl van reprezentálva, de hogyha megnézzük a déli résztvevőket, a Miel projekt például jó projekt, aztán van egy másik olyan projekt, aminek ki lehet terjeszteni az eredményeit, és talán a válasz eh, az, hogy nagyon sok eh, kis kezdeményezés van északon, a hagyományosak, Dánia, Lengyelország, Németország, Lengyelország összekapcsolása, stb. De vannak más projektek, amelyeknek a hatása még jelentősebb, és ezek a déli országokra irányulnak. Ami a harmadik kérdést illeti a kilátások és a hatókör, Reméljük, hogy ezek a számok csak a kezdetet jelentik, és a számoknak meg tudunk majd felelni. És önöktől is várom a támogatást, hogy a költségvetésünket meg tudjuk növelni ezeken a területeken, hiszen ez az ágazat az önök támogatását is megérdemli az én véleményem szerint. Ami a másik aspektust illeti, ebből a kérdésből, vagyis hogy mik az előírások, a követelmények. A követelmények, az elvárások már megfogalmazódnak, már azelőtt, hogy a tenderkiírás megtörténne, tehát vagy a kiírásban szerepel, vagy máshol nyilvánosságra kerül, úgyhogy a brüsszeli tisztviselők minden esetre reagálhatnak ezekre. A harmadik dolog a szigetek kérdése. A szigeti régiók Európában nagyon fontosak, még a tengeren túli régiókra is gondolhatunk, és láthattuk, hogy a legtöbb általános megoldás az egyablakos rendszer, vagy a hajók nyomon követése, vagy a kék sávok kialakítása Európában. Ezek nagyon jól szolgálták azokat az elvárásokat, követelményeket, amelyek az érintett kikötők szempontjából is megfogalmazódtak. Nézzük a negyedik kérdést teljesen egyetértek, hogy a bürokráciát úgy tekinthetjük, hogy ez elrettentő hatás. Amikor meglátogatom a kikötőket, és sok ilyet látogatok meg, azt látom, hogy a vám eljárás a legérzékenyebb terület, a legkomplexebb, illetve az állategészségügyi és az növényegészségügyi részlegek Persze értjük, hogy miért ilyen szigorúak az a járványok miatt, a különböző betegségek gyorsan terjedhetnek a szállítás révén, ezért nagyon fontos szerepet töltenek be az állategészségügyi ellenőrök, nagyon nagy a felelősség a vállukon. Valóban az ő feladatukat el kell végezni, de visszatérve a bürokráciára javítani kell ezeket az eljárásokat, vám, állategészségügy, növényegészségügy, ezeknek az eljárásoknak állandóan megfigyelés alatt kell lenniük. Beszélt még a rövidtávú tengeri hajózásról is, természetesen számunkra nagyon érdekes terület ez, és hogyha más kérdésekre is reflektálhatok, ez a racionalizálás, amit végrehajtottunk, vagyis hogy 300 átfogó szolgáltatást nyújtó kikötőt jelöltünk ki. Ezek jók a rövid távú tengeri hajózásra is, ez lehet egy törzshálózat. És egy dolog nagyon fontos, hogy a, a hozzáférési útvonalak a TNT hálózatban, amelyeket nem sokára jóvá hagynak, ezek kikötőkből indulnak, és kikötőkbe tartanak. Ez óriási eredmény. Európának nagyon sok kikötője van, 300 nagy kikötője, és ezeket figyelembe kell venni, ezt ki kell használni, ezt az erőforrást. hogyha azt mondjuk, hogy a törzshálózat kikötőin belül nem mindegyiket tudjuk átrakodásra használni, akkor azért mind a 300 kikötő lehet egy komplex kikötő, és a távú útvonalakra is lehet ezeket használni. A következő kérdés a hajók méretére vonatkozott. Jelen pillanatban tízezer vontató hajónk van, illetve TEU konténer hajónk. És a Leviatán nevű hajó az a 18-as értéket képviselett, nem csak 14, ez egy konténer hajó 18 ezer tonna TEU a kapacitása. Ezért az átrakodási kikötőket kell elsősorban figyelembe venni. Nem mindegyik kikötő tud fogadni ilyen óriási méretű hajókat. Nagyon fontos megvizsgálni, hogy Rotterdamban mi történik például, ahol egy ilyen óriási méretű hajó kiköt, akkor legalább négy hidat és óriási darut kell használniuk a kirakodásra, és rengeteg vonat áll sorba az átrakodáshoz, úgyhogy ennek tudatában kell lenni, hogy ez egy szelektív hatást idézhet elő a kikötők tekintetében. Tehát ez egy új tényező, például Panama, az új panamai csatornát 2014-ben nyitják majd meg. The big vessels, big container vessels. És a nagy konténer hajókat fogják ezen átvontatni a Panama csatornán keresztül. És ezek rengeteg konténert szállítanak. Igen, megpróbálom rövidre fogni. Igen, ezekre már reagáltam. A Miel projekt nagyon jól halad. és jövő héten lesz egy találkozó a Miele projekt képviselővel itt Brüsszelben, volt már egy Genovában, ez lesz a második. Nagyon jól halad a projekt, és meggyőződésem, hogy jó eredményekkel zárul majd, és ki is tudjuk terjeszteni ezeket az eredményeket, vagy mindenkivel tudjuk majd ezeket kommunikálni. Az Észak-Adria nagyon jó példa, majd egyeztetünk később erről a projektről, minden esetre jól halad. Végül pedig meggyőződésem, hogy a Fekete-tenger az még egy hiányzó terület, nagyon nehéz megoldani ezt a problémát. Voltam már Várnában, Burgeszben és Konstancában, és látható, hogy nagyon sok a lehetőség, de vannak súlyos korlátozottságok. A Bosporus, ez egy nagyon kényes terület a kapcsolódás tekintetében, de elemezzük a helyzetet, azt, hogy milyen lehetőségeink vannak az összekapcsolásban, hogy például vasúton össze lehetne kapcsolni ezeket az útvonalakat észak felől, vagy más irányból, akár délről, vagy esetleg alagutakkal, ami talán a legnehezebb megoldás a Boszporuszon keresztül. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, Oliviára úr! A következő koordinátor, a következő három Szavari, Vink úr és Szekki úr. Köszönöm Oliviára úr a hozzájárulását a mai naphoz az elnöki székben is változások lesznek. Tiká asszony veszi át a helyemet, de kérem a két percet azért továbbra is tartsák, mert különben nagyon elúszunk időben. És még lesz biztos úr is jön a végén. Az idő drága. Köszönöm még egyszer Olivéra úrnak, és kérem, hogy jöjjenek föl Tiká asszonynal egyetemben. Uh, stimați uh, colegi, uh, vom continua. Kedves kollégák, akkor folytassuk az ülé, TRAN bizottság ülését. A következő előadás a 22. kiemelt projektről szól. Szavári úr, a koordinátora, ő volt kollégánk a TRAN bizottság alelnöke volt. Kérem, az időt figyeljük, legyünk nagyon szigorúak magunkkal. Kedves koordinátorok, 10 percre szorítkozzanak. Kollégákat pedig arra kérem, hogy a két percnél tovább ne beszéljenek a felszólalásaikban. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindig örömmel jövök ide-vissza ebbe a terembe. Üdvözlöm a régi kollégákat. Bemutatnám az elvégzett munkát a 22. projekttel kapcsolatban. Aténből Dresdába tart ez a tengely, és piros, sárga és zöld színnel látszódik. A zöldet végeztük el, Látszódik, hogy hány kilométer van befejezve. A piros késett a leginkább. A sárga vonalakat jelenleg építik. Ami pedig pöttyökkel szerepel, nem sokára befejeződik. Nézzék csak a térképet. Láthatják, hogy nagyon komoly munkát fejeztünk már be. Triestből a magyar Dresdából a magyar határig, Románián keresztül. A román kormány is jól halad előre a magyar határól Konstanca felé mutató tengelyen. A görögök pedig befejez, tovább fejlesztik a vasútvonalukat. Mindjárt megértjük az okokat a görög késlekedésnek. Nagyon komoly problémát jelent tehát a déli kapcsolat a magyar határral és a görög határ és Bulgária-Románia közötti rész. Mely szakaszokat fejezték már be? Itt láthatják Dresda, Prága, Budapest, Predea, Campina, Bukarest, Konstanca, Tessaloniki, Domokos. ez azt jelenti, hogy a bolgár határon és Titorea Atén. A következő szakaszokat 2015-ig fejezik be. Itt szerepel egy nagy híd, a második híd a Dunán, Románia és Bulgária között Kalafatnak hívják. Csehországban be kell fejeződnie a Sinding Prága vonalnak, délen pedig Romániában be kell fejeződnie a Békés Csaba Kurticsi szakasznak és Sziméria Segesvár résznek is. Dél-Romániáról van szó. Reméljük tehát, hogy a Domokos Titorea és Kulata Proma Konasz Tesszaloniki vonal is. A transeurópai hálózatok annál jobban működnek, minél inkább nemzeti prioritásnak számítanak, ez egyértelmű nem tudunk előre lépni transeurópai projektekben, ha az államok nem tartják ezt nemzeti prioritásuknak. Nagyon fontos, hogy erre emlékezzünk. Látják, hogy itt kormányzási projektet indított, amely figyelembe veszi ezt a dimenziót. A 2015-öt követő eh, elkészülések listája itt szerepel komoly problémát jelent Nürnberg és a cseh határ kérdése. A németek nem szeretnék tovább fejleszteni ugyanolyan minőségi szinten a Nürnbergi cseh határ szakaszt. Úgy vélik, hogy át kellene minősíteni az egész hálózatot, ami nem ehhez a szakaszhoz kapcsolódik, és még nincs is dátum, de szeretném, hogyha a következő programozási dokumentumban a német infrastruktúrák területén ez szerepelne. Ugyanez a probléma érvényesül Magyarországon, Tata-Budapest vonalon. És Arad, Krajova, Szófia vonalon és a görög határig. Tehát a piros vonal, amely esetében komoly késések vannak, ide tartozik. Következésképpen, ha a nemzeti prioritá prioritások eltérnek az európaiaktól, akkor nem tudunk előrelépni, vagy csak nagyon nehezen. Nézzük a költségeket. A határokon átnyúló problémára példa a Vidin Kalafati híd elképesztő nagy munka, egy hónapos késésben van, jövőre fogják felavatni. PP22. projektről beszélünk. Ez elméletileg egy vasúti és közúti híd lenne, de hát nézzék csak a képet. Ez a vasúti hozzáférés a hídhoz. Látják, hogy milyen problémákat kell megoldanunk itt a vasúti szempontból. Óriási munkát végeznek el, de hát a vasúti összekötetés az késésben van. Inkább közúti jellegű lesz ez a híd. Nagy kormányzási erőfeszítést tesznek határokon átnyúló jelleggel, és jelentősen a vasutat ez nem fogja befolyásolni. Bolgár oldalon látjuk, hogy mi a helyzet, de román oldalon nincs. Még négy órába telik, míg Krajovába eljutnak. Három és fél óra. Pedig ez 44 kilométer csupán. Fontos lenne, hogy a az infrastruktúrát mind a két oldalon megfelelően fejleszik. Határokon átnyúló kormányzás kérdése ez. Gyakran előfordul ez. Egy fantasztikus infrastruktúrális fejlesztést eh, létrehoznak, de a hozzáférést nem biztosítják. Nem lehet mindent egyszerre. A mi szerepünk, hogy megpróbáljuk a megfelelő alapokkal a koherenciát biztosítani. A projekt eh, késésének forrásai vagy okai a közutakkal való összeköttetés dél felől biztosítani kell, de hát ez rendkívül nehéz. Nagyban megnőtt a népesség száma. Vannak nemzeti prioritások, melyeket nem koordinálnak, harmadsorban a nemzeti prioritások nem kordon, koordináltak európai prioritásokkal. Gyakran előfordul ez. Ellentmondásosak a prioritások, és magunk között sem megfelelő a koordináció. A főigazgatóság a MOV és a régió főigazgatóság között sem. A MOV főigazgatóság adja ki a közlekedési prioritásokat, és a régió pedig finanszírozza. De időnként más prioritásokat finanszíroz. Látjuk, a főigazgatóság vasutat finanszírozna, a másik pedig a közutakat. Ez azt hiszem, hogy egy jelentős probléma megpróbálom megoldani ezt, amennyire ez tőlem telik. a négy ország bevonásával itt a projekt keretén belül egy koordinációs csoportot hoztam létre a, a régió és a MOV főigazgatóság bevonásával. Folytassuk csak. A projekt érsésének okai között szerepel az is, hogy a zöld szakasz igen nehéz, nehéz a földrajzi elhelyezkedés is. Folyamatosan nyílik meg, tehát a piros vonal a balkáni út. Ez gyorsabb lenne, jobb állapotban is van, és ele- áram alatt, e- e- elektromos áram alatt van javarészt. Mi a zöldbe fektetünk be európai oldalon, a piros pedig egy természetes megoldásként kínálja magát a tagállamok a Románia, Bulgária esetében komplikáltabb több milliárd eurót fordítani egy olyan szakaszra, ami a magyar határtól a görögig tart. A románok és a bulgárok prioritásai érthetőek, ez kellett nyugati Mindenképp Konstancába szeretnének eljutni, hogy a román gazdaságot megerősítsék. Kaput akarnak nyitni vasúti közlekedés számára Európa felé, a közép-ázsiai régió felől. Szofiában is, Burgászba és Bárgába tartanának. Az Európai Unió kicsit így nehéz helyzetbe kerül, nagyon drágák ezek a prioritások, és a tagállamok pedig a Fekete-tenger felé szeretnének kijutni. Nem az ő hibájuk, Biztos stratégiai okaik vannak. Létrehoztam egy kormányzási struktúrát, egyfelől Ausztria, Csehország, Németország csoportjával, ez jól működik, viszont a, és hát ők előrébb is tartanak, és van négy ország, Magyarország, Görögország, Bulgária és Romá, Románia, melyek kísérleti programot fogadtak el hat hónapra, hogy a helyszínen folyanak a munkálatok. Ebben a csoportban engem elkísért a TENTI ügynökség, a MOV főigazgatóság, a régió főigazgatóság is. Így a helyszínen lehetővé vált, hogy egy bottom-up megközelítést alkalmazzunk, és hat havonta ellenőrizzük az előrelépést programozási és pénzügyi szempontból is. Az első példája ennek októberben volt, miniszter közi megállapodást kötöttünk 2010-ben, decemberében. Látható itt a, a vonalak profilja. Ez elképesztő görög vezetés alatt sikerült ezt létrehozni. Felülünk a vonatra, a filmet kész, film készül az nem csak az indulásról, hanem az egész út során. Itt van a földrajzi elemzés, az idők, az operatív működési adatok és az esetleges vonalmódosítások terve. A tanulmány alapján a forgalommal kapcsolatban is adatokat jegyeztünk fel. Megpróbáljuk erősíteni a kormányzást a határokon átnyúló szakaszokban Magyarország és Románia között, Románia-Bulgária között, hogy a következő finanszírozások esetében megfelelő prioritásokat üzzünk ki. Globálisan, általánosságban jól működnek a dolgok, az európai alapokat felhasználják a következő pénzügyi tervből. Természetesen nagyon nagy mértékben érinti ezen országokat a válság. Görögország nem tudja megmondani, hogy milyen lesz a befektetési helyzet. Romániában IMF ellenőrzés alatt vannak, és fontos az elővigyázatosság. Bizonyos hálózatokra tudunk csak koncentrálni. Nem könnyű a helyzet, de vannak országok, ahol valóban jól működik ez, rendkívül proaktívak, és az Európai Unió megérti a nemzeti prioritásokat, és segítheti a helyszíni irányítást. Ezért a helyszínen végezzük ezt a fajta konkrét irányítást, és utána fogunk brüsszeli szintre érkezni. Ennyit tudtam elmondani ez alatt a rendkívül kevés idő alatt. Köszönöm szépen. Mari Eszkó úrnak adom meg a szót a néppárt nevében, Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdésem lenne. a bizottság által javasolt új hálózatban a PP22 két folyosó között oszlik meg tulajdonképpen. Magyarországon ez megszakad ez a folyosó, hiszen hiszen a magyar szakasz egyik része az egyik folyosóhoz tartozik, a másik része pedig a másik folyosóhoz. És kérdezném, hogy ön hogyan ítéli meg a helyzetet, és a két terület fejlődését ön hogyan látja. Aztán szó esett a finanszírozásról, az Európai Összekapcsolódási Eszközről szóló közleményben azt hallottuk, hogy az európai részre a finanszírozás nem maradhatja meg a 20%-at, és kérdezem, hogy ez mit is jelent? Tehát az összekapcsolódási eszközből származó finanszírozás, illetve az európai alapokból származó finanszírozás ne összességeben nem haladhatja meg a projekt teljes összegének 20%-et? Ez véleményem szerint ez egy nagyon kis arány lenne. Szeretném a véleményét kérdezni arra vonatkozóan, hogy a hogy az összekapcsolódási eszközből származó finanszírozásnak mik a lehetséges uh, követelménye feltételei, illetve az abszorpciós arány is érdekelne a különböző folyosók tekintetében. Aztán ott vannak a nagy különbségek a finanszírozás tekintetében, a PP22-n belül itt vannak nagy különbségek, nyilván van a vesz az a sajátosságnak is be e, tudhatok. Úgy tűnik, hogy számomra, hogy a költségek nagyon-nagyon eltérőek a 22-es projekten belül. Köszönjük szépen, Marinescu úr, most pedig a szocialisták nevében Lavova asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni ezt a prezentációt. Az első kérdésem pedig arra vonatkozik, amit Marinescu úr is kérdezett ez az új európai összekapcsolódási eszközre vonatkozik, illetve a PP22 felosztása két folyosó között. Tehát tulajdonképpen ugyanez a kérdésem, mint Marinescu úré. A jelentésében a koordinátor tulajdonképpen panaszkodik arra, hogy a nemzeti prioritások nem kerülnek megfelelően koordinálásra. Ezzel kapcsolatban részletekre is kíváncsi lennék. Tehát a kelet és a nyugat eh, rész közötti összekapcsolódás nagyon érdekelni, szóval a cseh köztársaság eh, számára is ez rendkívül fontos. E tekintetben pedig szeretném eh, rákérdezni a Prága-Nürnberg szakaszra is, illetve a Prága-München alternatív megoldás és megjelent ugye a következő szakaszra vonatkozó törzshálózati javaslatban. És ez most reális, hogy valóban támogatást kapna ez a két szakasz? Aztán pedig a Prágába kelte induló a kapcsolatban is lenne egy felvetésem. Tudják, hogy a szakasz nagy része már elkészült, de érdekelne, hogy mit szól, hogyan vélekérik a korszerűsítésre ennek a szakasznak. Köszönjük szépen, most pedig a zöldek nevében Lichtenberger asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a beszámolót. Lenne néhány kérdése a cseh kolléganőmhöz. Cseh kollégáktól kaptam ezeket a kérdéseket. Ők ugyanis megvizsgálták ezt a törzshálózat térképet, valamint a folyosók térképeit is, és és hát itt sok kérdés merült fel hozzá. a Brünn-Bécs szakasz tekintetében. Itt ugye két autópálya, két autópálya, autóút szakasz is létezik, talán 50-70 km távolságban létezik ez a két autópálya vonal, és mind a kettő megjelenik a törzshálózatban. Hát most felmerül a kérdés, ennek mi értelme? Hát földre az szempontból véleményem szerint semmi értelme nincs ennek. Én elég jól ismerem ezt a környéket. És hát itt jó lenne, hogyha minél korábban tisztáznánk ezeket a kérdéseket, hiszen ezen a területen az is fontos, hogy az egyik cseh-osztrák határát kelő helyen nagyon komoly problémák léptek fel a Natura 2000 és más természetvédelmi területekkel. És hát az én kérésem az, hogy nem lehetne akkor, amikor már kialakítottuk a törzshálózatot, és nincs Berlin-Bécs között például közvetlen összekötetés, viszont Bécs és Brünn között két útvonal is létezik, hogy akkor nem lehet ezt valahogy egyszerűsíteni, és valamelyiket kiválasztani. Hát tényleg, hát emellett nagyon nehéz érvelni, hogy most gyakorlatilag két autópálya van egymástól nem túl messze a törzshálózatban, tehát ez nem igazán észszerű. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Lichtenberger asszony. Most Koch ide kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most pedig 8 évvel ezelőtt még francia kellett beszélni, de most már beszéltek csehül, és és csatlakoznék a kollégáimhoz, valóban korszerűsíteni kéne a Breclav környéki szakaszt, ami pedig a Prága-Nürnberg szakaszt illeti a cseh oldalon. Mi ezt csak korszerűsíteni tudjuk, ezt optimalizálni tudjuk, ezt a szakaszt, de nem lehetséges egy kettős pályát kialakítani, vagy magas sebességű pályát kialakítani. Én nagyon jól ismerem ezt a szakaszt, nagyon gyakran vettem igénybe ezt az útvonalat. És hát az lenne a kérdésem, hogy, hogy úgy gondolja, hogy a Budajovéce Linz szakasz hamarosan elkészülhet. hiszen a, a szomszédaink érdekei egészen eltérőek, őket nem igazán érdekli ez a szakasz, ez az összekötetés a cseh köztársasággal. És nagyon örülök, hogy sikerült tárgyalásokat folytatni a, a cseh határtól Münchenig húzódó szakaszról. Nagyon remélem, hogy hamarosan ez el is készül. Köszönjük szépen. Most pedig Koh úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen kedves volt kollégánk Szavari úr, úgy gondolom, mert a 22-es folyosod az egyik legfontosabb, mert hát itt Európa szívét dél kelet európában Görögországgal köti össze, ebből is adódnak a kérdéseim. Vannak-e alapvető különbségek a tervezési és a, a szakaszban és, az, és a megvalósítási szakaszban ezen országok és mondjuk Németország között, hiszen például a népszavazás tekintetében is tanulhatnának egymástól ezek az országok. Aztán a második kérdés a 22-es projektet, a te projektedet hogyan ítéled meg a komodalitás tekintetében? Tehát van elegendő olyan pont, ahol vasútról át lehet rakodni, mondjuk közútra, vagy ahol a reptéri, vagy a, tehát a légi közlekedése és a tengeri közlekedése át lehet állni, és hát hogyan tudnánk segíteni Görögországnak a tekintetben, hogy a válságot leküzdje. Köszönjük szépen! Mielőtt megadnám a szót Szavari úrnak, én is szeretnék egy kérdést feltenni. A 2010-es jelentésben nagyon komoly pénzügyi problémákról számol be ennél a folyosónál, ami Konstancába vezet, és ugye 2015-re kellene ennek elkészülnie. És hát fontos lenne, hogy 2014 és 2020 között ez a folyosó prioritás kapna finanszírozás tekintetében, hiszen a jelentésében is arra beszélt, hogy számos szakasz az e RMTS rendszer már bevezetésre került, és érdekelne a véleménye arra vonatkozóan, hogy hogy az RMTS rendszert nem kellene a teljes hálózatba bevezetni. Köszönjük szépen! Oui, alors, euh, je vais donc... Igen, akkor most válaszolok a kérdésekre. Marinescu úr, valóban igaza van. Messze vagyunk az elfogadástól, de az új bizottsági javaslat, és hát a térképet is láthatták, eléri, hogy a PP22-es a Rostoki folyosóról után egy, egy újdonság következik. Burgász és Várgáig való meghosszabbításról beszélek. Ez Bulgária nemzeti prioritása. Kékkel, alig látható, világos kékes Strasbourgból Konstancáig megy a vonal. A PP22-es két eh, szakaszban, két ágban látható itt. Rostokig tart az egyik, és Nürnbergig, a másik egészen Strasbourgig elmegy. Látjuk majd, hogy mit tudunk a bizottsági javaslattal kezdeni, és valóban, mint ahogy Kor úr is kérdezte, újra csoportosítjuk a különböző módokat, és így az intermodális infrastruktúrális fejlesztést megfelelőbben tudjuk megtenni. A Duna és a 22-es projekt vasúti hálózata között létrehozzuk a kapcsolatot. Ez az előnye a folyosóval kapcsolatos javaslatnak. Ez egy globális, intermodális elképzelés. közúti, általában vagy köz, közúti, vagy folyami, vagy vasúti közlekedésről van szó, ez pedig intermodális. Nem tudom, hogy itt most a barna vagy a kék folyosóról is szóljak-e a tanácsbeli viták, illetve itt a parlamentbeli viták esetében. Most ne is szóljunk erről, csak a 22. kiemelt projekttel foglalkozzunk. A Connecting Europe Facility 22 százalékban közös joghoz kapcsolódik, a kohéziós alapokat pedig 95 ban fel lehet használni kohéziós országokban. 20% a limit nem kohéziós országokban, de még onnan is lehet tehát alapokhoz jutni. A, ez az összekötő eszköz akár meg háromszorozhatja, négyszerezheti a pénzforrásokat. Az a Tente esetében 8 milliárdról volt szó, most egy sokkal komplexebb rendszerben az elektromos hálózatok bevonásával létrehozhatjuk a megfelelő kapcsolatokat a déli országrészekkel. Figyelembe kell venni mindenképpen az utolsó pénzügyi rendeletet, 25%-ig mehetünk. Az infrastruktúrális finanszírozásokban a régi tagállamok esetében én magam is elmentem a helyszínre, és időnként 10-15%-ról beszélhetünk. Erről szól a pénzügyi rendelet. Nem automatikusan 25%-ot lehet elérni. Azt hiszem, hogy ez nem okoz komoly problémákat, nehézségeket. Valóban igaza van válságban a tagállamok, mint Bulgária, de hát mindegyik tagállam esetében, hát Görögországnak még nagyobb problémái vannak. Itt van ez a 20%-os arány. Ez valóban aggasztó. Tovább megyek következő kérdésre. A német és cseh szakaszra érkeztem, szakaszhoz érkeztem. Ez valóban probléma. A probléma az, hogy a csehek elvégezték a munkájukat. Két szakaszról van szó Prágába kiindulva, a Dresda felé és Sending felé. Máshogy hívják csenyelven. De minden esetre egy határátkelő helyről van szó. Tehát két rövid német szakasz Nürnberg és Sending között, és Dresda és a cseh határ között, amelyel kapcsolatban a németek azt mondják, hogy ez nekik nem prioritás. Nem az ő prioritásuk, ezért nem tesznek semmit. Nem pont ezt mondták. Azt mondták, hogy, hogy a nagy sebesség érdekében tanulmányokat kell elvégezni lehet, hogy 30 év múlva, hogy ez sikerüljön, most semmit nem is tesznek. Ez nem kielégítő ez a helyzet. Megpróbáltam a helyszínen fellépni, nagyon sok nehézségbe ütköztem. Az osztrák, német, cseh felett megpróbáltuk meggyőzni, hogy előre léphessünk ezeken a szakaszokon, de nagyon egyértelmű falba ütköztünk. A német kormány elmondta, hogy nekik mások a prioritásaik a teljes hálózat kapacitás bővítése a prioritás, illetve az észak-déli tengely Augsburgból kiindulva. Ezek a kis részek Csehország fele egyáltalán nem fontosak nekik. Berlin egyértelműen fogalmazott. Mégis sikerülni fog szerintem, de nagyon sok diplomáciai erőfeszítést igényel ez. Berlinbe visszatérek majd, és javaslom majd a cseh hatóságoknak, hogy tartsunk Prágában egy műhely munka megbeszélést, vonjuk be a résztvevőket ezzel a témával kapcsolatban. A Német Szövetségi Köztársaság világosan fogalmazott a hálózat megújítása, kapacitás növelése a prioritása, ezek a kis szakaszok viszont nem. Nem tudom, hogy Kolicsak úrnak sikerült-e választ adnom a Cseszke Budovice szakasza kapcsolatban. Valóban úgy véljük, hogy érdekes ez a vonal, de nem feltétlen európai szinten az. Cseh. És a csehek és osztrákok elmondják, hogy ez jól működik, teherszállításra alkalmas, 110 km per órát lehetővé tesz, akár 140 kilométert is. Úgy gondolom, hogy igazuk is van. Nem hiszem, hogy valóban egy vasúti strádát lehetne itt létrehozni. Másodszorban a prioritás Csehországban a kis falvak összekötetése. A csehek hozzánk fordultak, és elmondták, hogy egyedértünk a vonallal, de annyi turista jön hozzánk, és olyan szépek a falvaink, ez igaz is, ajánlom is, mindenki menjen el, mert tényleg csodálatos, hogy szeretnénk megvédeni a falvakat, mint Franciaországban, és ez a közvetlen prioritásunknak számít. Azt hiszem, hogy tekintve, hogy milyen szép kulturális örökség található ezekben a falvakban, ez nem is tekinthető jelentéktelen érvnek. Azt hiszem, hogy a folyosók és az intermodalitással kapcsolatban már szóltam, az ETMS, igen, a Görögország bevezette. A probléma az, hogy a görög határon, görög-bolgár határon már nincs több vonat Bulgária felé. Utasszállítás nincsen, csak teherszállítás. Láthatják, hogy vannak itt nehézségek. És hát a költségek az előbb említettem, hogy a balkáni út a görögök számára problematikus. És pedig fontos lenne, hogy az európai köz, hálózathoz csatlakozzanak. Kosztocával kapcsolatban nagyon lelkesek vagyunk. Jól működik, és a román kormány abszolút prioritásként kezeli dél felé megy ez a vonal. De a kelet felé valóban mobilizálta magát a kormány, és európai alapokat hívtak le. Prioritásként kezelik ezt az építkezést, hogy befejezzék a maradék szakaszokat. Nehezek ezek, hiszen hegyeken kell átmenni. Ez lesz talán az első román zárás a magyar határtól Konstancáig terjedne majd ez a vonal. A Vidin Kalafát csodálatos munka, de hát el van szigetelve, hiszen itt kelet-nyugati tengelyen mozog. Remélem, hogy sikerült pontosan fogalmaznom. Köszönöm szépen, Szavarin úr, mondja az elnök asszony mich auch gemeldet und ich weiß nicht, warum ich nicht dran. Én is szót kértem, és nem tudom, hogy miért nem kerültem. Sagen. Also... Nem tudom, miért nem kerültem sorra, és jelentkeztem, de szeretném elmondani, talán nem túl érdekes ö, sok minden Németországban, ugyanis semmit sem kezelnek érdekesként, ami a vasúttal kapcsolatos, kivéve Bajorországban. Itt ugye a szomszédos államokat, például a Lengyelországgal kapcsolatban, már megállapodtunk sok ügyben. A lengyelekkel például már sok-sok éve megegyeztünk az összekötetésben, és még mindig nincs villamosítva a pálya. A Vidin Kalafat híd. A, ezzel kapcsolatban már utóbb is felmerült számomra, hogy nem lehetne ezt gyalogosok és biciklisek számára is megnyitni, hiszen a, a Dunán sok száz kilométeren át nem lehet átkelni biciklivel vagy gyalogosan. Bécsben, Berlinben vannak hasonló uh, megoldások már a biciklisek és a gyalogosok számára, és aztán a Prága, Bécs és ugye Gmündenen, Lincen és Brünon keresztül lehet összekötni a két város. Nem tudom, vannak ezzel kapcsolatban vizsgálatok, hogy mi a legköltséghatékonyabb és a leggyorsabban megvalósítható, hiszen Brunóban nagyon sokan egész egyszerűen át akarják építeni a várost, új pályaudvart akarnak uniós finanszírozással vagy, és ezen az oka annak, hogy, hogy ezt prioritizálják, ugyanúgy pénzt kapnak, mint a Stuttgart 21. Köszönjük szépen. Kérem, Szavarén úr, nagyon gyorsan. Igen, nem tudom, nem ismerem a többi kiemelt projektet, csak a 22-ről tudok beszélni. Másodszorban tavaly elhangzott, hogy a Vidin Kalafát felé megfelelő nyomvonal, biciklis utat kell biztosítani. A, minden esetre a kérését közvetíteni fogom, én magam ehhez most nem tudok hozzászólni. Folyamatosan végezzük a forgalom vizsgálatát, ahol több a utas forgalom jellemző Görögország és Szofia között vonaton, rendkívül sok milliárdba kerül a befektetés. Meg kell találni egy másik lehetőséget. Ez a szakasz, ezt szeretné a MOV főigazgatóság, de azt hiszem, hogy itt egyéb alapokat kellene felhasználni, vagy más módon előrelépni. Nem tudtam teljes választ adni, elnézést. Köszönöm szépen. Dori să vă anunț că, datorită faptului că suntem uh, foarte... Annyit szeretnék még elmondani, hogy mivel nagyon le vagyunk maradva, és nagyon elszaladt az idő, Kalasz biztos december 20-án jön majd el körünkbe, és délbe, december 20-án lesz az a vita, és nem pedig ma. Most pedig Karel következik, az Európai vasúti forgalomkezelési kezelési rendszerért felelős koordinátor következik. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, képviselő, hölgyek és urak! Lehet, hogy egy kicsit technikai jellegű előadást kell tartanom, mint kollégáim, mert ők vertikális területért felelősek a különböző folyosókért, én nekem pedig egy horizontális feladatom van, vagyis a rendszerek alkalmazására vonatkozik a feladatom. Én az ERTMS rendszerről fogok beszélni, és itt igazából a céljainkat tekintve arról van szó, hogy a teherfuvarozás átkerüljön a vasútra, a közútról különböző megközelítések alapján. Az egyik az interoperabilitás garantálása az e RTMS rendszerrel, illetve a folyosók használatával. Amint elmondtam, azzal kezdtük a folyamat elején, amikor az RTMS kidolgozását elkezdtük, hogy hat folyosónk lesz, de most már a Digi Move és a bizottság úgy gondolja, hogy mindent össze kellene fogni, és, köz, és következetesen kell eljárni, eddig nagyon sok volt az átfedés és zavarodottság, úgyhogy az új koncepció most már minden folyosóra vonatkozik. Amint még említeni és hangsúlyozni szerettem volna, hogy bár technikai problémákból indulunk ki, elsősorban egyre inkább gazdasági nehézségekbe ütközünk a válság miatt, illetve a finanszírozási források szűkössége miatt. Éppen ezért szeretnék még valamit hangsúlyozni, amit már korábban elmondtam ebben a bizottságban, mégpedig azt, hogy nem lehet alátámasztani az RTMS-t önmagában gazdasági alapokon, viszont három dolgot indokolni lehet egy folyosón, aminek részt kell vennie a gazdasági indoklásban, az, az hogy az RTMS-t be kell vezetni, és a harmadik év nagyon fontos, harmonizálni kell az a szabályokat, különösen a típus engedélyezése vonatkozólag. Ami az RTMS-t illeti, már az elejétől hangsúlyoztuk, amikor a bizottság ránk rótta ezt a munkát, hogy egy egységes szabályra van szükség Európában, ezen dolgozunk e, már, és 2008-ban aláírtunk egy megállapodást, ami a ma használatos szabványt helyezi törvény erőre, ez most már elfogadott szabvány, és egy 300 as alapszabványt is szeretnénk bevezetni, mivel bizonyos tagállamok ezt kérték, hogy legyenek további funkcionalitások is. És azt is el kell mondanom, hogy a hármas baseline, amit 2012 től fogunk alkalmazni, 2015-től pedig már a berendezések is erre vonatkoznak majd. A 2.0D-t is alkalmazni kell, tehát hogyha tehát mostantól kezdve a hármas baseline szabványt is alkalmazni kell, mik ennek a következményei. Nagyon sok kritikát hallottunk a rendszerrel kapcsolatosan, de meg kell ismételnem, hogy valójában előrelépés történt 14 tagállamban az EU-ban, 7000 kilométert felszereltünk az ERTMS-sel, vagy felszereltük, vagy pedig szerződés alapján működik ez. A másik pedig, hogy több tagállamban úgy döntöttek, hogy teljes mértékben átállnak az ERTMS-re a rendszerek tekintetében, most vagy azért, mert az ő rendszereik már idejét múltak, vagy a biztonság érdekében Luxemburg, Hollandia, Belgium, Dánia, Ausztria és Svájc az EU-n kívülről úgy döntöttek, hogy teljes mértékben átállnak az RTMS-re, úgyhogy bizonyára vannak előnyei ennek a rendszernek ami most nagyon sürgős feladat, az a következő. Mindig megvizsgáltuk az RTMS, de csak nemzeti szinten, viszont itt vannak a határon átnyúló kapcsolatok, ami nagyon nagy nehézség, vagyis átlépni a határokat, bár vannak már példák arra, hogy hogyan működik Franciaország és Spanyolország között, Perpignan és Figueras között, illetve Amsterdam, Brüsszel, a nagy sebességű vasút. Tehát vannak példák a határon átnyúló kapcsolatokra, de, nem, e- de ez fontos prioritás, ennek jól kell működni. A negyedik dolog pedig, amit hangsúlyoznom kell az RTMS-sel kapcsolatosan, hogy ennek tudatában kell lennünk európaiként, fel kell ismerni, és el is ismerik nemzetközileg, hogy az EU-n kívül is több mint 15 ezer kilométert szereltünk felszerződéses alapon, és az a kihívás, hogy ezt a vezető szerepet meg kell tartanunk, nekünk kell az EU-ban ezt megtennünk, és sikerre kell vinnünk ezt az erőfeszítést. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor a rendszerünk hitelességét elveszítjük, és valaki más, különösen Ázsiából majd kiépít egy rendszert, és azt fogják majd felszerelni a mi tagállamainkban. Ez a megvalósítás, ami a nehézségeket illeti a végrehajtási szakaszban. Elsősorban az, hogy hagyományosan a vasút, a vasúti ágazat nem eh, favorizálta az interoperabilitást, eh, hanem mindig a határokban gondolkodtak. Tehát ez egy mentalitásváltás, kultúraváltás, ezen nagyon sokat dolgozunk. Ami a műszaki szempontokat illeti, megvan az a probléma, hogy nagyon sok esetben az infrastruktúra kezelője megpróbálja elérni, hogy a szabványt a helyi feltételekhez igazítsák. Nem is tudják, mennyi változáskérelmet kaptunk az európai vasúti hálózatoktól, hogy az ő rendszerüket alkalmazzuk szabványként. A harmadik nagy probléma a típusengedélyezés folyamata. Ezt a nemzeti hatóságok vezénylik le jelen pillanatban, és nem csak a, nem csak a mozdonyra vonatkozik, amikor elindítják, vagyis amikor először üzembe állítják, hanem minden kis változásnál a teljes jóváhagyási folyamatot le kell játszani minden országban, amelyeket érinthet ez a mozdony az útvonala során. De nem, milliónok, nem milliókról beszélünk, hanem 10-100 millió eurós költségről. Ebben az értelemben azt is tudnunk kell, hogy még nem tudtuk megszervezni a munkát a típus engedélyezés szempontjából, az olyan mozdonyok szempontjából, amelyek több tagállamban is működnek. Tehát a nemzetközi típus engedélyezés még nem megoldott. Aztán van egy másik nehézség. Az, hogy a szállítók, akik a berendezéseket szállítják, és amikor különböző szállítókkal dolgozunk, akkor különbségek vannak olyan problémáink vannak, hogy amikor az infrastruktúra és a fedélzeti berendezést ugyanaz a cég szállítja, akkor nagyjából megoldhatóak a problémák, de hogyha az infrastruktúra más beszállítótól jön, mint a fedélzeti berendezés, ilyenkor még mindig vannak problémáink, ezeket meg kell oldani elsősorban a megfelelő tesztelési programmal tudjuk megoldani ezeket a nehézségeket. Aztán egy további feladat a folyosókon, garantálni kell a koherenciát a beruházások között a különböző tagállamok tekintetében a folyosó mentén, hogy operatív szempontból korlátozottságok nélkül tudjon működni a rendszer. Nincsen értelme, ha egyik tagállamban ilyen vonatok működnek, a másikban meg olyanok. Elnök úr, illetve elnök asszony, szeretném felhívni a figyelmet egy különleges helyzetre, ami Németországban jelentkezett. Németország úgy nyilatkozott, hogy szeretnék az RTMS-t alkalmazni, de igazából majd csak akkor fogják bevezetni, hogyha a jelenlegi berendezésük már elavul vagyis az interoperabilitást késlelteti Németország. Négy folyosó keresztezi Németországot. El kell mondanom, hogy azok a számok, amiket Németország mond, hogy négy és fél milli, milliárdba kerülne, ez, ez nem igaz. Ez nem az RTMS-re vonatkozik, hanem a teljes interoperabilitásra a folyosókon. Németország azt is javasolta, hogy javassuk be az STM rendszert, ami lehetőséget ad a arra, hogy külföldi mozdonyok fussanak a német hálózaton, és ezért ők fizetnének, de ez nem teljesíti az LDP e beli kötelezettségeit Németországnak, és ennek negatív következménye lehet más tagállamokra nézve, hiszen nekik is ugyanezt a döntést kellene hozniuk, vagy ilyen nyomást érzékelnének, és aztán a típusengedélyezéssel kapcsolatos problémák is merülnek fel, és óriási költségek. Ebben az értelemben tehát azt kell mondanom, hogy vannak alternatívák, és nagyon remélem, hogy tudunk tárgyalni Németországgal, hogy egy alternatív megoldást találjunk, amely jobban biztosítja az interoperabilitás, mint a mai javaslat, illetve az ő javaslatuk. Most már nem is akarok többet beszélni a folyosókról, úgy vélem, hogy ezt már a többiek helyettem nagyon ékeszólóan megtették. Az én prioritásaim koordinátorként a következők. Az RTMS bevezetésének biztosítása, a 3.00-as szabvány bevezetése 2012-ben, és 2015-ben pedig a berendezések rendelkezésre állítása, illetve az EU interoperabilitási szabványainak biztosítása, egyszerűsítése az eljárásoknak, mint a típusengedélyezés, RTMS er beruházások a folyosókon, illetve meghatározni egy kiegyensúlyozott csomagot a bizottsággal a finanszírozásra nézve. Ösztönzők nélkül problémák lesznek. Nagyon sok tagállamban, vállalatban az RTMS-t er többletköltségnek tekintik, pedig igazából ennek kellene a az alapvető szabványrendszernek lennie hosszú távon a jövőben, úgyhogy itt valami ösztönzőre van szükség, 500 millióról beszéltünk, ezt már 100 millióval növelték, tehát 600 millió áll rendelkezésre, hogy eljussunk a célunkhoz, de meg kell vizsgálni az ösztönzőket. Tudom, hogy a közvetlen hozzáférés, vagy a hozzáférési díjak csökkentése is szóba került, legyünk nyitottak a bizottság szintjén és a parlament szintjén is, hogy a megfelelő egyensúly kialakulhasson a finanszírozási csomag tekintetében összefoglalóként elmondanom, hogy koordinátorként eh, az én feladatom, illetve a célom, és minden erőmmel ezért fogok dolgozni, hogy fokozatosan ellenőrzött és hatékony migráció történjen meg a jelenlegi rendszerekből az RTMS-be, de ez egy olyan munka, amibe be kell vonni a tagállamokat, az ipar szereplőit, a vasúti szereplőket, az infrastruktúra szolgáltatókat, az ügynökséget és a bizottságot is, úgyhogy nem könnyű feladat már ami a, ennek az egyeztetését illeti, összehangolását. Ez a legfontosabb prioritás, tehát a migráció, a régi rendszerekből az RTMS rendszerekbe, ez a, a soron következő feladatunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Öt kolléga kért szót. Először Gross úr kapja meg a szót a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony koordinátor úr, ismerjük az elkötelezettségét a téma iránt, tudjuk azt is, hogy mennyire nehéz ez technikai szempontból ez a téma, és hát számunkra, a képviselők számára sem könnyű ez a technikai magyarázatok között itt, amelyeket ugye a tagállamoktól, a tartományoktól kapunk, valóban a helyes utat kibogozni és megtalálni, hiszen egyrészt Tudjuk, hogy ez jelenti a jövőt, másfelől azonban állandóan az árkérdésekkel bombáznak minket, illetve azzal, hogy milyen technikai kiigazítási lehetőségek állnak fenn, illetve hogy a, az országok számára milyen újonnan használandó rendszerek vannak, amelyeknek interoperábilisnak is kell ugye még lenniük. Én nem csak Németországra szeretnék koncentrálni, de hát mégiscsak egy iránymutató eset, úgy gondolom Németország esete. Tehát ez az ország, ahol min, minden szomszédos ország, tehát Belgium, Luxemburg és tovább már óriási erőfeszítéseket tett arra, hogy bekapcsolódjon ebbe a rendszerbe. Tehát egy ilyen országban, Németországban is komoly erőfeszítést kéne tenni, hogy meggyőzzük arról, hogy ő maga is jobban kötelezze el magát az, ez iránt az új technológia ére. Igaz, hogy a most kialakítandó német rendszer a, a szomszéd országokból érkező vonatok befogadásának érdekében még kiigazításra szolgál, tehát a Német Vasúti Társaság tárgyal ezekkel a szomszédos vasúti társaságokkal, de jelenleg tehát nem lehet a német technikai rendszer csak úgy használni ezeknek a külföldi társaságoknak, hanem mindenképpen kiigazításra van szükség. Tehát jelenleg egy külön rendszert alkalmaz Németország, és a kívánt interoperabilitás egyszerűen nem tud így megvalósulni. Aztán tudjuk, hogy nagy országok számára is óriási összegekre van itt szó, 5 milliárd hangzott el az ön szájából, és ez még igazából nem a valós befektetési szám. Nem tudom, hogy mit értett az talán el tudnám mondani, hogy mit jelent az, hogy ez még nem a valós befektetési összeg. Más országoktól csak ezt halljuk, hogy milyen magas a költség kívánalom, és ezen kívül érdekelne az, hogy hogyan látja a befektetési helyzetet a jelenlegi transeurópai hálózat tervek tekintetében továbbra is úgy gondolja, hogy el kellene kötelezni magunkat, amellett, hogy uniós pénzeket fordítsunk arra, hogy ezt a transeurópai hálózat megvalósulja. Hát véleményem szerint ez egy hasznos dolog lenne. Aztán még egy kérdés, a transeurópai hálózatokon belül ön egy külön programot hasznosnak tartana, amely, amelyet aztán közvetlenül finanszíroznánk az NMTS érdekében, függetlenül a többi programtól. Köszönjük szépen, Gross úr! annak érdekében, hogy be tudjuk tartani a napi rendünket, és a következő koordinátort és meg tudjuk még hallgatni, és kérdéseket tudjunk még neki is feltenni. Valóban kérnék mindenkit arra, hogy tartsák be a felszállása időt, most pedig Elkadra úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök, a... köszönjük szépen Fink úrnak ezt a bevezetést. Talán rögtön elmondhatnánk azt, hogy az ön témája kulcsfontosságú az integrált, integrált európai vasúti közlekedés szempontjából annak érdekében, hogy az európai vasutak versenyképesek legyenek a közutakkal, hiszen ha a technikai interoperabilitás nem valósul meg, akkor hiába teszünk erőfeszítéseket, célunkat sosem fogjuk elérni. Egy olyan témára térnék ki, amelyet Matyő kollégám is az imént már felvetett. Ön az előadásában maga is kiemelte azt, hogy új akadályok merülnek fel, még azokban a tagállamokban is, ahol az RMTS már bevezetésre került, vagy éppen bevezetésre kerül. Itt ugye említett bizonyos szakaszokat, illetve a módosítási kérelmeket is említette. És ezek a módosítások a gyakorlatban oda vezetnek, hogy magával az ERTMS rendszerrel sem valósul vagy meg az interoperabilitás kérdés, hogy mit tudunk tenni, illetve mit tud ön koordinátorként tenni, mit tudunk mit tenni annak érdekében, hogy megakadályoztuk az ilyen helyzeteket, tehát hogy mivel tudnánk garantálni az interoperabilitást. Talán pontosabban és elmondhatná, részletezhetné azt, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük a tagállamoknak annak érdekében, hogy valóban megvalósuljon ez az ERTMS rendszer. Aztán néhány szó még Németországgal kapcsolatban. Jelentésében azt olvastam, hogy hogy Németország tehát saját rendszert kíván kife- dolgozni, amely ugyanakkor kompatibilis lenne az ERTMS-sel. Ugyanakkor a valóságban sok szomszédos ország, például Svájc is, már nagyon sokat fektetett az, ERTMS rendszerbe, és hát Németország ugye pontosan Németország szívében fekszik, és az ő részvétele nélkül egyszerűen nem működik ez a rendszer. Tehát így, így tulajdonképpen ez egy nagyon nehézkes megoldás lenne, hogyha a szomszédos országoknak pénzt kellene abba fektetniük, hogy kompatibilisek legyenek a külön német rendszerrel. Aztán milyen befektetésekre van szükség annak érdekében, hogy sikerrel tudjunk járni. Hát nem, nem túl jó híreket hallhatunk öntől. Köszönöm. Köszönjük szépen, Krámer úr kapja meg két a szót. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Először két technikai felvetés. Én ugye hat évvel ezelőtt a jelentéstevő voltam az ERTMS ügyben, és jelentésemben azt írtam, hogy nem szabad, hogy a 20 különböző jelzési rendszerből 20 különböző értémes e rendszer alakuljon ki. Tehát, hogyha a, pályázatokat írnak ki, és akkor valóban igaz-e az, hogy nem mindig egyetem, hogy milyen rendszerre van szó, értelmesre, vagy milyen más követelményekre. Más felvetés. Ugye, ugye elhangzott az, legalábbis azt mondták nekem, hogy a vasúti közlekedést akadályozza a mobiltelefon használat. Berlin és München közötti szakaszban az értelmes be akarják vezetni, de attól tartanak, hogy a mobil hálózat esetlegesen a vasúti forgalomirányítást hátrányosan érinteni. Ön hogyan vélekedik erre A harmadik kérdés a német javaslatra vonatkozik. Ugye ők azt mondják, hogy ez túl drága, az értelmes, mi azt javasoljuk, hogy a a mozdonyokat úgy kellene kialakítani, és azért fizetnének is, hogy a német rendszerben is működőképesek legyenek, és az értelmesben is. Én a kollégámnak feltettem egy kérdést a Német Szövetségi Parlamentben, hiszen úgy tűnik, hogy ezzel szerződésszegés történik, hogyha ezt nem vezeti be Németország. Németország szemben így szerződésszegési szabályt uh, eljárás kellene bevezetni, még sokan azt mondják, de hogy hát ezt nem érdekes, de a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a már megkötött Németországgal aláírt szerződéseket valóban be is tartsák, és ezek megvalósuljanak. Ez hát itt sok pénzről van szó, Matyú Gross már említette ezt. Tudna azonban a hosszú távú előnyekről és hasznokról, pénzügyi hasznokról és szólni, hiszen az ERTMS a kapacitást is növelni. Köszönjük szépen! Koch úr kapja meg a szót. Németország mindig is sok eh, dolgot kér, de aztán sosem tartja be a szerződéseket. Van-e lehetőségünk arra, hogy az Európai Ünökségen keresztül világos szabványokat és eljárásokat határozzunk meg annak érdekében, hogy megakadályozzuk azt a helyzetet, amiről éppen az imént szóval. Azaz, hogy a különböző ellátóktól származó ERTMS berendezések meg, megfelelően tudjanak egymással kommunikálni, és ezek kompatibilisek legyenek. Köszönjük szépen, Komplicek úr! Most pedig Fink úrnak adjuk meg a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Fink úr, öné a szó. and I will try to uh, put... Jó. Meg, megpróbálok reagálni a válaszokra, és ahogyan azokat feltették, hogyha el akarjuk fogadni a német javaslatot, ami az STM-et vezetné be, akkor módosítani kell a vonatokat. Hogyha a vonatokat átépítjük, akkor teljesen új típusengedélyezési folyamatra lesz szükség, és ráadásul a változásnak át kell menniük a többi országra is, vagyis a teljes homologációs ciklust meg kell változtatni, úgyhogy amikor Németország azt mondja, hogy minden költséget vállalnak, akkor nem tudom, hogy felmértéke ezt a költséget, erről részletesen még nem tárgyaltunk. Úgy gondolom, hogy még nyitott ez a vita, és remélem, hogy a németek majd megnyílnak más megoldások irányában is. A második kérdésben említették a befektetéseket, a beruházásokat. Ez a 4,5 milliárd, amiről beszélnek, ez a teljes befektetés, amire szükség van, nem csak az RTMS tekintetében, hanem a teljes összekapcsolódási rendszernek az átalakítására a négy folyosón, ami átmegy Németországon. Tehát az RTMS-t a jelenlegi vonalakon nem lehet bevezetni a jelenlegi váltókon, Lehet egy vegyes rendszer is, amit javasoltunk a Rotterdam-Genova vonalon, vagy folyosón, és ennek egy szakasza az RTMS második szinten működne új váltókkal, de legalább maga a folyosó interoperábilis volna, úgyhogy ez egy kommunikációs probléma, vagy koncepcionális probléma, amikor erről a 4,5 milliárdról beszélünk, nem ennyibe kerül az RTMS, körülbelül 10%-ába kerül ennek az összegnek a négy folyosón együttvéve maximum. Ami a kötelezettség problémáját illeti, természetesen ez nehéz probléma, mert valóban ott van a tagállami érdek, a vasúti érdek, a bizottság érdeke, nyilván ő mindent egységesíteni szeretne, és természetesen ösztönzőket kialakíthatunk arra nézve, hogy a pénzügyi csomag hogyan is nézzen ki a bizottság javaslat alapján. A többi tekintetben a, nem igazán látok egyelőre olyan megoldást, hogy jogilag akár a bizottság vagy más intézmény ráerőltethetné valakire ezeknek a rendszereknek az alkalmazását. Több kérdés vonatkozott a rendszerekre is. Németország szeretné kifejleszteni saját rendszerét. Ez nem igaz. Amint Németországról említettem, az RTMS-t nem akar ebbe fektetni. Már nem erről van szó, hanem a 2003-ról és a Baseline 3-ról nem ezekről van most már szó, nem állnak készen jelen pillanatban, hogy felszereljék a folyosókat, pedig a terv összefüggésében tettek egy ilyen kötelezettségvállalást, és ezért blokkolódik a folyamat, és visszatérünk folyamatosan ezekre a kérdésekre, hogy a szomszédos országok, Svájc, Olaszország, Hollandia hogyan reagál. Azt kell mondanom, Tegnap is részt vettem Olaszországban egy eszmecserén ezzel kapcsolatosan, és mind a négy partner a Rotterdam-Genova folyosó szempontjából jelen volt, és ők is elmondták, hogy az STM, amit most Németország javasol, lehetetlen számukra túl drága, és nem oldja meg a problémákat. Igazából elhúzza a folyamatot, és késleteti a beruházásokat, és ők is felteszik a kérdést, hogy nekik nem kell -e majd későbbre halasztani a saját befektetéseiket a német probléma miatt. Ez nagyon komplex probléma, most kell megoldanunk, és őszintén szólva én az egyetlen megoldásként azt látom, hogy nyitott vitát folytassunk a különböző alternatívákról. Kérte a bizottság, hogy Németország vezesse elő az alternatív javaslatait, és utána döntsünk egy ilyen őszinte vita után. Koordinátorként el kell mondanom, hogy én nem támogatom az STM-et, nem jó megoldás, és ráadásul azt a kockázatot is felveti, hogy beláthatatlan időig halogatjuk így az RTMS bevezetését, illetve a folyosók kialakítását Ami pedig az ütemezést illeti, különösen az A folyosó, Rotterdam, Genova folyosó tekintetében általában ezt szoktuk példaként elővezetni. Németország egyelőre azt mondja, hogy feledkezzünk meg 2015-ről, akár 2020-21-et célozhatjuk meg, és a többiek a másik három folyosó tekintetében bár semmiféle kötelezettséget nem vállalnak, senki nem beszél az időről, az ütemezésről és a kivitelezésről, úgyhogy nem tudjuk. Amikor erről tárgyalunk, akkor egy nagy nemet kapunk, úgyhogy ebben az értelemben ez egy nagyon nehéz probléma. Ami pedig a GSMR-t illeti és a kommunikációs problémát, a bizottság utasításai alapján, illetve az irányelvek alapján mindig arra kérjük a tagállamokat, hogy ők hozzák meg a döntést a frekvencia használat tekintetében, és tartsanak fel bizonyos frekvenciákat, hullámhosszokat a vasút számára. És gondolom, hogy ilyenkor az történik, egyébként ez pénzügyi szempontból érdekes volt a kormányok számára, tehát a, amikor átadtak bizonyos hullámhosszokat, akkor az történt, hogy interferencia probléma vagy kockázat merülhet fel. Vannak erre műszaki megoldások, de ahhoz még további beruházásra van szükség, berendezésekre, nem 100 milliós beruházásokra, de azért ez plusz beruházás, vagy a fedélzeti berendezésekben, vagy pedig az infrastruktúrában, és majd meglátjuk, hogy milyen döntést hoznak ezzel kapcsolatosan, ez még mindig nyitott kérdés. Elsősorban Németországot érinti ez a probléma, a többi országban kevesebb a probléma, és már meg is hozták a megfelelő döntéseket arra nézve, hogy hogyan lehet ezeket megoldani. Ami a hosszú távú előnyeit illeti az RTMS-nek, mint említettem, a folyosó koncepciója olyasmi, amit most már mindenki elfogadott, már nem vitatárgya, és hogyha optimalizálni szeretnénk gazdasági szempontból a folyosók működését, akkor meg kell vizsgálni, hogy hogyan működik az infrastruktúra, el kell tüntetni a szűkeresztmetszeteket, az RTMS-t meg kell vezetni, és a típusengedélyezés bürokratikus eljárását meg kell szüntetni, és olyasmivel helyettesíteni, ami elfogadható európai szempontból. Elnézést, hogyha lezárná 30 másodpercet kérek még, hogyha látni akarjuk, hogy hováig viszel minket, meddig viszel minket ez, akkor az A folyosóból kell kiindulnunk, és aztán nézzük a C-t. És aztán úgy látszik, hogy a kapacitás bővítés tekintetében 15-25 ról beszélünk, és akkor csökkenteni tudjuk 25 kal a költségeket, ilyen számokon dolgozunk, de meg kell vizsgálni azt a három összetevőt, ami szükséges a folyosó működésének optimalizálásához. Köszönöm, Vink úr. Köszönöm szépen, Szeki úrnak adom meg a szót minden további nélkül, aki két kiemelt projekttel is foglalkozik a PP3 és a PP19-et koordinálja. Mindegyik a nagysebességű. sebességű vasúti utakról szól. Szekjúr, 5-10 perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát kevés az idő. És szeretnék a kérdésekre is időt hagyni. Néhány dián hadd mutassam be gyorsan a jelenlegi helyzetünket hangsúlyoznék aztán néhány ajánlást és következtetést is az elmúlt év tapasztalatai alapján. Jelentős vívmányokat tudunk felmutatni a PP3-as és 19-es esetében is. Hadd hangsúlyozzam, hogy az interoperabilitás, interoperabilis vasúti hálózat Franciaországban és az ibériai félszigeten kezdődött. Az első dián látható ez a koncepció. Látszik a földközi tengeri szakasza PP3-nak Madrid és Lyon között. Jövőre egy új vonalat fejezünk be Barcelona-Perpignan között. Bár vannak problémák, hiszen a NIM Montpellier CNM felüljáróval kapcsolatos tá- pályázati tárgyalásokkal kapcsolatban voltak problémák, ezek sürgősen megoldandó kérdések. A PP3-nak ez a szakasza alapvető a jövőbeli mediterrán folyosó szempontjából. Tovább lépünk az Atlanti szakaszra. Fontos kiemelni, hogy az új szakasz Túr, és Bordó között megkezdődött. Ez a legnagyobb PPP vasúti projekt a világon, fontos ezt hangsúlyozni. Tapasztalatokból kell tanuljunk. Ez az atlanti ágazat építését felgyorsítja, bár vannak problémák még, amelyek megoldandóak a határokon átnyúló kapcsolat biztosítása terén Franciaország és Spanyolország között. Jelentős előrelépésről tudok számot adni Valladolid Burgos között, az I Baszk között. Fő kérdés a koordináció és a konszenzus építés határokon átnyúló szakaszok esetében a problémák inkább a francia oldalon jellemzőek. A nemzeti hatóságok ezen már dolgoznak. A megoldást gondolom jövő év közepéig megtalálják. Ez része lesz az Atlanti folyosónak a jövőbeli tervekben. És hát persze ez a kormányzáshoz kapcsolódik, és megpróbálunk a problémák elé szaladni, felgyorsítandó az építkezést. Fontos év volt ez, ez a 2011-es év. Emlékezzünk arra, hogy jövő évben is komoly javulás várható. Az Alicante, Orense, Santiago a Coruña vonalon, Madrid, Valladolid, León vonalakon. Spanyolország rendkívül aktív, és Franciaország is követi. Vannak problémák Portugál, a portugál vasút területén. A kulcs fontosságú a siker szempontjából, hogy szinergiákat használjunk ki az EU-s finanszírozás és támogatás között, és megpróbálunk megpróbáljuk jobban internalizálni a külső költségeket és hasznokat. Hangsúlyozzuk, hogy a, milyen haszna lesz ennek a folyamatnak, az ibériai szakaszra ugrunk. A PP3 esetében Spanyolországban majdnem működőképes az extremadurai szakasz. Sajnos, mint mondtam, néhány másodperce Portugáliában megtorpant az építkezés. Azt hiszem, hogy megoldást sikerül majd találni. de egyelőre nagy teljesítményű folyosót építünk Színeszetubá között a spanyol határig, beleértve a Lisszaboni kapcsolatot. Ez egy olyan folyosó, amelyet részben teher szállításra, részben nagy sebességű közlekedésre lehet használni. Ez mindenképpen jelentős haszonnal jár, a, igen nagy EU-s finanszírozást igényel. Azt hiszem, a portugál kormány már dolgozik a problémák megoldásán, optimista vagyok, meg fog születni a kompromisszum. Várjuk, hogy hogyan lehet a tervezést folytatni portugál oldalon kollégám elmondta a Panama csatornát illetően, és Portugália összefüggésében is igen érdekes ez a tengeri közlekedés területén. Mindenképp érdemes lenne összekötni Európa többi részével. Levantére térek rá a PP19 projekt interoperabilis az ibériai félszigeten jelentős sikerekről tudok beszámolni a Madrid-Valencia, Madrid-Alicante vonalakon. Az úgynevezett déli folyosó Andalusia felé és tovább épül, de a Porto Vigót azt egyelőre elnapolták. További előrelépés történik majd jövő évben. Egy perc alatt hadd mondjam el ajánlásaimat, nem emeljem ki a következőket, és persze meghallgatom az önök hozzászólását is utána. A közeljövőben a mediterrán folyosó része lesz a mediterrán rész, és hát az Atlanti pedig az Atlantihoz kapcsolódik a PP19-es esetében. A végrehajtás folyamatban van, és egy jelentős ö, kezdő lépés volt az európai partnerek részéről. Meg kell érteni a portugál problémákat, és fontos ezeknek megoldása. Az utolsó dián láthatják a nyilat a Pireneusokon keresztül. A PP16-os nem szerepel a törzshálózatban, de részét képezi az átfogó projektnek. Majd mutatom a későbbi képet, e, bizonytalan időre el van halasztva. De nem szűnik meg attól még. A időben, illetve az új módszertan szerint történik majd ennek a tervezése. A megerősített kormányzásra térek rá, azt hiszem, a kollégáim is beszámolhatnak erről a tapasztalatról. A PP3 és a PP19-es esetében viszont kevésbé érvényesül ez. Tavaly szaragószában sikerült egy szándéknyilatkozatot aláírni a három kormánynak. Sajnos nem volt viszont lehetséges, hogy ezt kihasználjuk, hiszen a kormányokat azóta leváltották. A kormányzás kérdésének egészét egyértelműen meg kell vizsgálni, amikor a jövőbe tekintünk, vagy tervezzük a koordinátorok jövőbeli szerepét. Végül pedig hadd mondjam el, hogy hangsúlyoztam a következtetések között, hogy mennyire fontos, hogy a projektek ben vannak vitatott komponensek, ez óhatatlan. Nagy figyelmet szentelünk arra, hogy bevonjunk minden érintett szereplőt, és hatékony legyen a kommunikáció minden irányban. Ez kritikus fontosságú a siker érdekében. A tapasztalatok alapján egyes esetekben nagyon sok félreértés alakult ki, és ez elkerülhető lett volna, ha ezt mindenki figyelembe veszi a kezdetektől fogva. Köszönöm. Köszönjük szépen, Szeki úr! És négyen kértek szót, Gros úr, Ajala Sandra, Tramos és Kramer úr, valamint Bilbao asszony. De mivel csak 15 percünk van, és hát még szeretnénk meghallgatni a válaszokat is, Szeki úr részéről szeretném ezért a felszólalókat arra kérni, hogy maximum másfél percben szóljanak fel. Köszönöm szépen, Gros úr, kapta meg a szót. Elnézést kérek azért, hogy én kaptam először szót, aki nem közvetlenül spanyolul kérdezem, vagy a spanyol kollégák is kérdeznek út. De elég érdekes az, hogy arról beszélt, hogy ez az egyik legerőteljesebb PPP program valósult itt meg. Ez mindig úgy tűnik, hogy mindenki ezt szeretné, de senki sem tudja igazán jól megvalósítani. Talán részletezni, vagy részletesebben elmagyarázni, hogy mi is volt a siker kulcsa, a, a, hogyan sikerült egy ilyen erőteljes PPP a, projektet megvalósítani. Aztán a projektkötvényeket ugye sokan javasolták, és az új pénzügyi lehetőségeket, amelyek ezzel összekapcsolnak. Ön is látja ennek a lehetőséget, hogy ezzel nagyobb előrelépést lehetne elérni a, hát az ön által kezelt projektek esetében legalábbis, tehát hogy valóban segíti-e ez a megoldás a projekteket ott, ahol egyébként a finanszírozás nehézségekbe ütközik. Aztán beszélt ön az uniós finanszírozási lehetőségekről is, illetve a külső költségek internalizációjának jelentősebb kihasználásáról szólt. Ezt hogyan értsük? kérném, hogy valóban tartsák be a felszólásait, Ajala Szender asszony kapja meg azt. Megjá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, szerettem volna köszönetet mondani Szeki úrnak ezért, hogy nagyobb eh, hatékonyságra próbálja ösztönözni az eh, szolgáltatókat és a működtetőket. Montpellier persze egy olyas, olyan kérdés, amiről már korábban szó volt. Elsősorban az érdekel engem, hogy mi azok a vörös szakaszok, amelyek határon átnyúló jellegűek Portugáliával, Franciaországgal, nagyon fontos eh, ez a kérdés tehát hogy melyek a legnagyobb problémák, ez egy befektetési probléma, erőforrás probléma, vagy pedig arra vonatkozik, hogy a PPP programok hogyan működnek a francia oldalon, az atlanti oldalon, a két folyosó mentén, és mire számíthatunk, milyen céldátumok vannak, ezek valóban megvalósíthatóak? És kérdeznék a harmadik rail projekt hatékonyságáról is, hogy ez valóban jó alternatíva-e, és van-e még mindig választás, a különböző elképzelések között, hiszen vannak más országok is, amelyek szerepet kapnak ebben a problémában, és meg kell oldani ezt a kapcsolódást az unió többi részén is, vagyis egy európai szintű megoldásra van szükség. Köszönöm szépen. Tremosa úr. Signora Presidente, signora Seki, eh, buongiorno. Köszönöm szépen, elnök asszony Szeki úr, üdvözlöm. Szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkáért és ezzel a prezentációt, és lenne egy kérdésem is ön ugye, eh, eh, itt a szóval a Spanyolország nagymértékben igénybe veszi a, a kohéziós alapokat, de vannak-e más finanszírozási források is, amelyek amiből finanszírozhatók lennének ezek a befektetések. Ugye itt szó esett például a kötvényekről is. Még egyszer ezer köszönet a kiváló munkáját. Köszönjük szépen Krámer úr meg a szót. Én is köszönetet mondok az előadásért. Lenne néhány rövid kérdésem. ERTMS, ez is egy komoly probléma. A spanyol oldalon, amennyire tudom, mert minden ERTMS kompatibilis, de mi van a franciaországi szakasszal? mi a helyzet ezzel, illetve a Lyontól délre első szakaszok egészen a spanyol határig. 2020-ig kellene ugye ezt ugye befejezni, és hát ugye itt kötelező jelleggel értelmest e kellene bevezetni. A San Sebastian és Bilbao között, és világos, hogy spanyol oldalon ugye egész elmegy a francia határig ez a szakasz, és ott értelmes lesz, akkor a francia oldalon is ezt kompatibilissé kellene tenni, és aztán látjuk itt a Salamanca Valladolid között a térképen megjelenik egy kis hi hiányzó láncszám, egy ez hogy lehetséges? Itt ez egy, ez egy hiba a térképen, vagy politikai szándék volt, hogy itt egy megszakad a szakasz. Aztán a magas sebességű hálózatnál ugye a nyomtáv nem számít, hiszen Spanyolország úgy döntött, hogy az európai nyomtávat használja a magas sebességű vasúti hálózat számára. Érdekelne, hogy Portugália is így döntötte. Köszönjük szépen! Bilbao asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Szeki úrnak munkájáért és különösen azért, mert olyan jól összefogja azokat az erőfeszítéseket, amelyek a projektek kapcsán történnek. Elsősorban a következő az agályom. Az határon átnyúló szakasz, amit már említettek, és ez, ennek is a francia határral kapcsolatos része e, Bordónál, illetve a baszk határon e, a spanyol hatóságokkal hogyan tudnak megállapodni ennek a szakasznak a kezeléséről. Reméljük, hogy a jövőben megoldódnak ezek a problémák, és az összekapcsolódás is problémát jelent. Ezek a vörös színnel jelent sugarak, az elmúlt években sokat foglalkoztunk már ezzel, ezzel a szakasszal, az összekapcsolással, és a miniszter is említette, hogy felül kell vizsgálni ezt a kérdést. Szeretném tudni, hogy valójában melyek a problémák, és mi a megoldás, amin egyébként a helyi hatóságok dolgoznak, olyasmi, ami a jövőben mutat ez, vagy pedig majd a versenyképesség szempontjából megkérdőjelezhetőek a mi régiónkban, eh, Baszkföldön, Katalóniában ez problémát jelent, és eh, érdekelne, hogy elképzel-e a jövőre nézve valamilyen megoldást, hogy ezt pontosan látja e illetve említette, hogy Portugáliában problémák vannak, 95%-ban eh, a támogatások csak Portugáliának mennek majd, vagy pedig más projekteket is érintenek majd ebben a két folyosóban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Bilba asszony, most pedig megadom a szót Szeki úrnak, hogy megválaszolja a kérdéseket. Tudom, hogy sok kérdés hangzott de kérem, próbáljon meg röviden válaszolni ezekre. Először is köszönöm szépen minden hozzászólónak a kedvező megjegyzéseket. Ami az értelmes jelentik nekem, az a benyomás, hogy mind Franciaországban, de különösen Spanyolországban ez jól halad, széles körű elfogadásban részesült, lehet, hogy vannak technikai eszközök, de talán megkérdezhetjük kollégákat, Fink urat, hogy ő kíván-e az én válaszomért követően még ehhez hozzá fűzni bármit, és ami a pénzügyi problémákat illeti általánosságban, Igazából nincs időm arra, hogy ugye a részletekbe belemenjünk, de tudják, hogy jövő héten kedden és szerdán Antwerpenben az éves stenti napokat napok kerülnek megrendezésre, ahol egy külön ülés fog majd a finanszírozással foglalkozni, tehát ez lesz a kiváló alkalom azok számára, akiknek lehetőségük nyílik arra, hogy odautazzanak, hogy hogy uh, információkat kapjanak az aktuális helyzetről, a projektkötvényekről is, amelyek ugye most már elindultak, vagy legalábbis már készülnek arra, hogy elinduljanak. Hát ugye, hogy mi várható a, az Európai Összekapcsolódási Eszköz jövőjével kapcsolatban, ugye a bizottság tehát javaslatot ezen eszköz bevezetésére ezzel is fogunk, fognak foglalkozni, és néhány technikai és politikai kérdésekkel is fogunk foglalkozni, például a külső költségek internalizálása, Hát a költségek internalizálása egyszerű, például ugye használati díjat fizettetünk, de az előnyök, a hasznok internalizálása már egy sokkal összetettebb kérdés. A, a francia, a spanyol összekötetés, ugye a baszk régióban születés alatt áll jelenleg olyan 10 ezer vagon utazik át ezen a szakaszon, ez nem sokára 15 ezer lesz. És hogyha sikerülne itt hatékonyabbá tenni az árufavarozást, akkor ez kiváló komoly hozzájárulás lenne a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez és ez ugyanakkor, ez nem csak egy általános haszon lenne, hanem a vasúti befektetéseket is előnyösen érinti, és nem csak egyszerűen az adófizető fizetné meg az ezzel kapcsolatos költségeket. A, a, itt a PPP valóban sikeresnek bizonyult a Bódó túr összeköltetése, mert ez egy nagyon egy, egy olyan vonal, amelyet nagyon nagy mértékben kihasználnak. Tehát a kihasználtság, a nyereségesség nagyon fontos szempont e tekintetben. És hát e tekintetben lehet sok mindenen javítani, és mindent vonzóbbá lehet tenni a magánszféra számára. Hát a jövőben ezt is meg kell még majd fontolnunk. Ez most csak utalni tudok néhány megoldásra, hogy hogy, hogy mégis érzékeljek, hogy mire is gondolok e tekintetben. Spanyolország továbbra is a kohéziós alapok forrásait igénybe fogja venni. Itt, és nagyon nagy mértékben és nagyon jól kerültek felhasználásra ezek a támogatások. Ami Portugáliát illeti, itt az, hogy a rendelkezés álló forrásokat jó módon, megfelelő módon kell felhasználni. Tehát a már létező finanszírozási eszközöket úgy kell felhasználni, hogy ezek egy olyan megoldást szóljanak, amely valóban célra vezető a kormány, az Európai Bizottság, és ezen dolgozik jelenleg. Hát is végső soron a, a problémát a nemzeti hozzájárulás jelenti, és a jelenlegi pénzügyi megszorítások, a, amelyekkel meg kell küzdeni a portugál költségvetésnek, hát ez most valóban egy új megoldást tesz szükséges, és ez, ez nem egyszerűen kár, eh, vagy pech, hanem valóban nagyon-nagyon nagy probléma az, hogy itt pont ebben az országban hiányoznak a források, ahol nagyon nagy szükség lenne az infrastruktúra további fejlesztésére, a foglalkoztatások, a gazdasági tevékenység fellendítésére és eh, talán ezzel zárásképpen eh, arról beszélnek, hogy Franciaországban a mediterrán oldalon leginkább az jelent a problémát, hogy megpróbálják a menetrendet, a tervezett határidőket betartani. Ním és Lyon eh, tekintetében itt még sokat tennivaló. De az Atlanti oldalon itt a konszenzus teremtés jelenti a problémát. Itt még számos akadályt kell helyi szinten is eltávolítani, és hát e, szeptember végén mindkét oldalt felkerestem, és a spanyol oldalon és a francia oldalon is nagyon lenyűgöző volt. A, a látogatásom leginkább spanyol oldalon nyűgöztek le a munkálatok, hogy milyen jól haladnak előre a francia hatóságok pedig azt mondják, hogy hát dolgoznak a megoldáson, és hát jövő év közepére várható, hogy biz, azt mondták, bízhatunk abban, hogy megoldják a francia oldalon még meglévő problémákat, ami pedig a kommunikációt és a konszenzus építést érint, tulajdonképpen eh, ez egy font, ez most jelenleg egy, egyfajta kísérlet folyik, hogy majd a jövőben hogy lehetne ezen javítani. Nem tudom, hogy a kollégám kíván-e még hozzáfűzni majd a MTMS rendszerhez. Igen, Spanyolországban jól működik az MTMS bevezetése, nagyon jók a tapasztalatok, nem várunk, nem számítunk problémának. Franciaországban eléggé kevésbé lelkesen fogadták ezt a rendszert de amint megszületnek a döntések, úgy gondolom az értelmes ott is megfelelőképpen vezetésre kerül. Köszönhetnék köszönhetet mondani valamennyi koordinátorunknak, a, akik eljöttek ma hozzánk, és szeretnék a képviselőknek is köszönhetet mondani az érdeklődésért és a hozzászólásokat, és miben nincsen egyéb kérdés, amelyet meg kellene vitatnunk. Így lezárom ezt a mai ülés. Következő ülésünkre december 12 én hétfőn 3 órakor kerül sor. Ez egy kétnapos ülés, ezt december 19-én és 20-án fogunk ülésezni. A 21. ülésnapot töröltük, mint azt tudják, és szeretnék ugyanakkor még a tanácsoknak is köszönetet mondani, és vétvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez. Viszontlátásokat!